Mes chers collègues, tisztelt kollégák, köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy eljöttek a délutáni ülésünkre is. Most a gyógyszerekkel kapcsolatos költségek terén tapasztaltuk különbségek és a gyógyszerekhez való hozzáférés vizsgálata a következő témánk. Először is szeretném önnek megadni a szót. Kanavosz úr, és kérném, hogy tájékoztasson bennünket erről a témáról. Ahol. Akkor nem lesz idő a felszólás idővel, akkor meg is adom a szót mindjárt. And, um, Thank you very much for... Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy megjelenjek a az EMPI bizottság előtt. Nagyon örülök annak. Nyilván lesz majd egy vita erről a dokumentumról. Is in costs of and access to pharmaceutical products in, um, in the European Union. Um, Feltételezem, hogy megkapták az ismertetést, tehát papírformátumban is feltételezem, hogy megvan ez önök előtt, úgyhogy gyorsan futnék át ezeken. Ha megnézzük a célkitűzésünket, illetve a parlamenttől kapott mandátumot. Ez a dokumentum segít bennünket abban, hogy jobban megértsék azt, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatos költségek miért olyan eltérőek tagállamonként. Három eh, kulcsfontosságú területről kell beszélnünk a tagállamok terén. Először is eh, a vényköteles gyógyszerek eh, ára, a gyógyszerek ára, a gyógyszerekkel kapcsolatos költségek és a gyógyszeripari gyártás, a gyógyszergyártás, illetve a gyógyszeripari kutatás. Bizonyos szakpolitikai opciók léteznek ugye nemzeti és EU-s szinten is. A dokumentumban láthatják, hogy az egyfőres GDP tekintetében milyen eltérések vannak a tagállamok között, ezen különbségek persze nem mindegyik tükrözi az egészségügyi kiadások területén megjelenő eltéréseket a tagállamokban, illetve láthatjuk, hogy a e, gyógyszerekkel kapcsolatos költségek miért ilyen eltérőek. Tehát a tagállamok között számottevő különbségek figyelhetők meg. A lényegi kérdés az az, hogy mi magyarázza ezen eltéréseket, és ennek kapcsán eljutunk ugye a gyógyszerek árának kérdéséhez. A gyógyszeripari árak tekintetében vannak különbségek, a generikus gyógyszerek esetében például, és ezen különbségek néha nagyon jelentősek különböző módszertani megoldások léteznek, különböző tanulmányok készültek eh, már a múltban is ebben a témában, és egy eh, bizonyítás alapú megközelítésből kiindulva meg kell említenünk az Egyesült Királyságban zajlott eh, tanulmányokat. Az eredeti termékek esetében az alacsonyabb és a magasabb árak között akár 25%-os is lehet az árak eltérése és jó néhány esetben a generikus termékek esetében az ár eltérések jelentősen magasabbak lehetnek, bizonyos esetekben azonban ezek jóval alacsonyabbak. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a gyógyszer ágazat egy rendkívül fontos munkáltató az Európai Unióban, 3,5%-ot tesz ki a hozzáadott érték tekintetében az előállított termékeknél. Persze itt nem csak az eredeti termékek, hanem a generikus gyógyszerek is jelentősek, és az előállításnak ez alapját képezi. Az eltérések, a különbségek gyakran jelentősek, és ez mindenképpen megér egy magyarázatot. Ha megpróbáljuk az EU szintű különbségeket megindokolni, akkor először is meg kell néznünk a különböző szakpolitikákat, amelyeket a tagállamok szintjén hajtanak végre. Meg kell néznünk a szabályozási kereteket, amelyek a vényköteles gyógyszerek visszatérítésére, illetve az árakra vonatkoznak. Hogyha megnézzük a kereteket, ugye a tagállamok között jelentős eltérések figyelhetők meg. A legtöbb országban szabályozzák a gyógyszer árakat, és az egészségügyi technológiai értékelés is számottevő különbségeket eredményez országonként. Aztán a kínálat oldalát is meg kell figyelnünk hogyha a gyógyszeripari termékek árát nézzük a vényköteles gyógyszeripari termékeknél. Nem csak a kínálat oldalát kell néznünk, tehát a gyógyszerek árát, hanem a keresletet is. Mit tesznek az orvosok, amikor felírnak különböző gyógyszereket, a illetve hogy meg kell néznünk a fogyasztói szokásokat is a betegek körében. Az egyik módja annak, hogy hogyan szabályozzuk a gyógyszerészek által követett gyakorlatot, az az lehet, hogy a generikus gyógyszereket, a generikus termékeket írják fel elsősorban. Tehát különböző megközelítések léteznek, és a különböző intézkedéseket eltérő módon alkalmazzák, és a monitorozás is eltérő és éppen ezért a helyzet sokkal inkább összetett, mert eltérő szabályozások vannak hatályban, például az elosztási láncra vonatkozóan, hogyha megnézzük a nagy kereskedelmi, illetve a kiskereskedelmi oldalt, ez nem feltétlenül szabályozza az árakat, illetve nem feltétlenül határozza meg az árakat, de hozzájárul a gyógyszeripari termékek költségéhez. Ha megnézzük ugye a keresleti, a kínálati oldalon született intézkedéseket, illetve az ellátó lánc, az ellátási lánc szerepét, valamint a különböző adózási struktúrákat, ugye az áfa lehet akár nulla értékű egyes tagállamokban, de akár 25 százalékot is elérhet a végköteles gyógyszerek esetében. A szabályozási intézkedések közül egyesek hozzáférési problémákat idéztek elő az Európai Unió bizonyos részein, hogy ezen problémák kapcsolódnak-e ahhoz, hogy a különböző technológiák milyen szerepet játszanak, például az egészségügyi értékelési technológia szerepe a különböző tagállamokban, illetve az, hogy milyen értéket képvisel egy adott tagállamban mindez, a módszertan, illetve az alkalmazott technológiák szintén különbségeket idézhetnek elő, ha megnézzük ugyanazon technológia felhasználását két vagy akár több tagállamban. Egyes kisebb tagállamokban maga a piac is kisebb, éppen ezért elképzelhető, hogy egyes termékek eh, talán nem kaphatók, nem hozzáférhetők ezen a piacon. De az is lehet, hogy egyes termékek drágábbak, vagy pedig kevésbé azok, mint például a generikus gyógyszerek. Aztán vannak határon átnyúló aspektusok is. Ez pedig adott esetben exportot eredményez olyan országokból, ahol olcsóbb egy adott termék, egy olyan országba, ahol az drágább. 10-20 százalék is lehet a gyógyszeri termékek, a gyógyszerek részesedése ebben a tekintetben. Tehát számos kérdés kapcsolódik a hozzáféréshez, ha megnézzük a különböző szabályozási rendszereket a tagállamokban. A jelentésben foglalkoztunk ezzel, és ami a szakpolitikai lehetőségeket illeti, ezek ugye nemzeti szinten jelentkeznek, de EU szintű opciók is vannak. Ha megnézzük például a különböző szabályozási gyakorlatokat a tagállamok között, akkor nagyon is észszerű az, hogy az ilyen politikákat értékeljük, a teljesítményt értékeljük, hiszen óriási befektetések óriási befektetésekről beszélünk itt ebben az ágazatban, de nem mindig a konkrét intézkedések hatását kell értékelni. Mindenesetre ez a gyakorlat fontos, és ha eddig nem történt volna meg, akkor érdemes elkezdeni. Tehát a kockázat megosztás, a különböző módszertanok fontosak, betekintést kell nyerni abba, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem, a polgárok számára pedig maximális hasznot kell, hogy nyújtson mindez a gyakorlat. A generikus gyógyszerek használata mellett is sok érv szól. Ha megnézzük ezek előnyét, illetve azt, hogy a költségvetésre nézve milyen könnyítő hatással vannak. Egyes tagállamokban a generikus gyógyszerek aránya rendkívül magas, máshol azonban sokkal alacsonyabb. Ez összefügg persze a különböző hatályban levő politikákkal is. Ugyanígy fontos ösztönözni az innovációt is ezen az ágazaton belül, mert ez nem csak az ellátás szempontjából, az ellátói lánc szempontjából fontos, hanem a polgárok, a betegek jobb kezelésben részesülhetnek nem csak a mennyiség, hanem tehát nem csak a várható élettartamhoz jár lesz hozzá, hanem az életminőséget is javítja. Az Európai Unió szintjén pedig történtek erőfeszítések, de az is fontos, hogy a bevált gyakorlatok megosztása folytatódjon, és jobban összehangoljuk a tagállamok fellépését, tanulnunk kell egymás tapasztalatából. De azt is meg kell néznünk, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik a különböző tagállamokban. Folytatnunk kell tehát az eddigi fellépést, a bio orvostudományi kísérleteket, az innovációt és az innováció egészét támogatni kell. Ugyanakkor másfelől a generikus gyógyszereket is európai szintű politikákon keresztül kell ösztönözni. És végezetül meg kell néznünk, hogy a gyakorlat működik, hogyan működik, tehát nem csak az elvi kérdéseket kell szem előtt tartanunk, a további kutatást ösztönözni kell a gyakorlat szempontjából az egységes piacot, illetve a különböző tagállami politikákat, a nemzeti szintű politikákat is meg kell figyelnünk. Elnök asszony, nem mindig könnyű egy tíz percben összefoglalni egy olyan dokumentumot, ami számos érdeket felett érint, de ez volna röviden a dokumentum tartalma, és nagyon szívesen válaszolok az esetleges kérdésekre. Köszönöm. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm ezt a szintézist, nagyon is gazdag és sok témából álló jelentést, amely mindenkinek az érdeklődésére számot ad, közelről érintve érezzük magunkat. Most pedig meg is adom első kollégáimnak a szót, Horst Schnellhardt kollégának adom meg elsőként a szót. Köszönöm szépen! Elnök asszony, hölgyeim és uraim, ugye megrendeltük ezt a tanulmányt, és amikor elolvassuk, akkor eltekintést nyerhatunk arról, hogy milyen problémák vannak, milyen megoldások vannak. A szerzőköz néhány kérdést intéznék, mert hát néhány dolog megérintett, és szeretném elmondani véleményemet a tanulmányról, szeretném kiegészíteni. A szerző főforrásként egy saját tanulmányt említ, és tudjuk, hogy a tanulmányokban eh, mindig is a párhuzamos eh, kereskedés ellen szóltak az eh, Európai Gyógyszeripari Szövetség képviselőiről van szó, tehát az ágazati egyesületek, a nagykereskedő, a gyógyszertáros, a párhuzamos közvetítő kereskedő objektív forrásokat, és amit a minisztériumunk adtam. Kérdésem az, hogy a más konklúziókat levonó tanulmányok, például a párhuzamosan importált gyógyszerekről szóló forrás, ezt miért nem veszik figyelembe? Az olyan véleményeket, amelyek eltérnek a szerzőitől. Ezeket nem veszik figyelembe. Aztán a hamisított gyógyszerek problémájával kapcsolatban párhuzamosan importált gyógyszerek állítólag rizikót, kockázatot jelentenek. Az Európai Parlament idén februárban világos határozatot hozott annak érdekében, hogy a hamisított gyógyszerek ne tudjanak betörni az Európai Uniós piacra. Ezek a szabályok a párhuzamos kereskedéshez vonatkoznak, ezekre nem találok utalást a tanulmányában, az Európai Parlamenti Határozatra. Harmadik megjegyzés. A tanulmányok olvasgatása közben azt gondolom, hogy a gyártó és a beteg közötti láncnál mindenki, minden közöttitől szeretne meggazakodni. A nagykereskedők és gyógyszerészeknek a feladata az ellátási kötelezettség beváltása, hogy minden beteg időben mielőbb megkapja a szükséges gyógyszert. Ez a feladata. Most az ellátási struktúrát hogy képzeli el a szerző, hogy Európában mindenütt minden beteg megfizethető, magas minőségű gyógyszerhez tudjon hozzáférni. Ha a három kérdéshez állást foglalna, én nekem azért egy kis hiányérzetem volt ebben a három kérdésben. Köszönöm szépen, Dagmar Ruth Bérend. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kiegészíteném azt, amit Snellhárt úr említett, anélkül, hogy ne olvastam volna el a párzamosan kereskedő cégek leveleit, nem volt annyira meglepő számomra, kiváltképpen a párhuzamos kereskedelem. Ha megnézzük az összevetéseket, az ár összehasonlítása sem volt meglepő. A nem szabadalmazhatott gyógyszeripari termékek, amelyek természetesen alanyát képezik, a, vagy tárgyát képezik a párhuzamos kereskedésnek, főleg a szabadalom nélküli termékek, ha megnézzük, látjuk, hogy négyszerese volt a szabadalom nélkül is 16 szorosa volt a szabadalmon kívüli gyógyszerek ára. Nem tudom, hogy jól értettem-e. Kiváltképpen, ha megnézzük a gyógyszeripari jogalkotást és az egészségügypolitikát, most lehet, hogy csak egy tudományos vitának tűnik ez, mint az LSE tanulmányom. Elmondta, hogy mi a foglalkoztatottsági ráta a gyógyszeripar ágazatban. Elhiszem persze, hogy ez ilyen magas az arány. Egyetért velem, hogy a foglalkoztatási tényező magasabb szerepet játszik az eredeti kutatási területen, mint a nem szabadalmazható, vagy szabadalmon kívüli általános vagy generikus gyógyszereknél. Szerintem egyet fog érteni velem, ha ezt mondom. Tehát a foglalkoztatás kiemelt szerepet kap. Nem tudom, hogy egyetértek-e, a nemzeti szintű politikai célkitűzésem is szerint növelni kellene a generikusokat. Ez ellentmondás lenne számomra. Egyrészt kiemeli a foglalkoztatási ágazatban, a foglalkoztatási által a gyógyszerepid ágazatban, ugyanakkor szeretné megnövelni a generikus gyógyszerek arányát. Ami az STA-t illeti, lehet hogy nyomon követte, nemrégiben tartottunk egy határokon átnyúló gyógyszeripari meghallgatást. Látják, hogy milyen nehézségeink vannak. Nem tudom, hogy az Egyesült Királyságot, más tagállamokat hogy lehetne arról meggyőzni, hogy nagyobb mértékben vegyék ki részüket a bevált gyakorlatokat a HTA kérdésében. Nagyon is üdvözölnénk ezt, mert egy kicsit kifogytunk már az ötletekből. Nem tudom, hogy hogy lehetne meggyőzni a Health Technology Assessment kapcsán, eh, amint említettem, de <clears throat> néhány úgy tűnik, hogy kifolytunk az ötletekből, ön szeretné, hogyha javulna a koordináció és az ötletből a tagállamok között. Várom az önök elképzeléseit, mert sajnos én nem tudom már, hogy kicsit a fantáziám vég és a képzelő erőm a végét éri, nem tudom, hogy hogy lehet őket meggyőzni. Ugyanakkor nem tudom, hogy Most, ami a generikus gyógyszeripari termékeket illeti, ugye egyetértünk abban, hogy generikus gyógyszer akkor van, hogyha van szabadalom által védett termék. Olyan terméket nem szeretném támogatni, amelyet a szabadalom megadása után valaki bárki lemásolhat. Hogy kívánják növelni a kutatást az Európai Unió területén ezzel kapcsolatban? Mert ez valahol hiányzik, vagy pedig a sorok között kellene olvasnom. A generikusok egyszerű megnö- számának megnövelése Nos, ami a politikai illeti, egyetértek. Nincsen semmi baj. Nagyon optimista ez a tanulmány az Európai Uniós helyzetet illetően. Nem tudom, hogy hogy lehetne magasabb ösztönzőket garantálni, tehát ugye a különbözőek az egészségügyi rendszerek a tagállamok között, hogy lehetne ösztönözni esetleg lemaradókat a jobbak, jobbak példáját követve. Köszönöm szépen nagyon, Dagmar. Kás Lüter. Yeah, uh, thank you. Köszönöm szépen a jelentést. Ami engem egy kicsit meglep, hogy a költségek nagyon erősen növekedtek 2000 és 2008 között, mármint a gyógyszerárakban. A britek miért nem követték ezt a mintát? Tettek valamit, vagy az európai minta nem követte a briteket, tehát esetleg tanulhatunk tőlük valamit. Egy másik dolog az az, hogy a kutatás és fejlesztés nagyon alacsony szintű. 15-20 százalék között van, tehát a költségek ennyi százaléka jut kutatás és fejlesztésre. A javaslatai pedig, van itt egy javaslat, amelyet hiányolok, és ezt az amerikai szenátusban holnap tárgyalják meg. Ez pedig az ár alapok. Itt május 31-én lesz egy konferencia, én tartok amelyet én tartok az ár alapokról. Tehát eh, eldöntöttük az egészségügyi prioritásokat. Tehát, hogy milyen új gyógyszerekre van leginkább szükség, és mi legyen ezeknek az ára. Mondjuk kis részben, mondjuk az egyik a diagnózis részére, utána a többi ilyen meg olyan molekulára, de egy árat mindenképpen létrehozunk és akkor onnantól nincs szükség a párhuzamos importra, nem lenne szükség a védelemre a hamisított gyógyszerek ellen, hiszen igazából akkor ennek nem lenne értelme. Megvizsgálta ezt az opciót, hogy tudatosan nem vette be, vagy tudatosan nem említette, mert nem vizsgálta meg. Karl Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök asszony! Csatlakozni, Csata, csalako, csatlakoznék hoz. Nos, mit is döntöttünk úgy, hogy egy ilyen tanulmányt készítettünk. Azért, mert a gyógyszerek hamisításával kapcsolatban hallottunk arról, hogy nem volt igazán támaszpontunk. Azok a csatlakozók, milyen hamisítványról van szó. Kérem szépen, hogyha van önöknek elkezdésük, akkor ezt mondja el. Amíg az árkülönbség ilyen hatalmas, a párhuzamos kereskedelem eh, egy kicsit tompíthatja az árakat. Van egy kiegészítő kérdésem. Egy dolog persze, hogy ki nyer a legtöbbet a párhuzamos kereskedésből. Nyilván a kereskedők, ahogyan is mondta. De nincs esetleg közvetett hatás. Ha van párhuzamos kereskedés, ez nem csökkenti-e azokat az árakat, amelyeket az adott cég úgy gondolja, hogy szabhat. Nem igazán látom. Nem lehet, hogy nem lehet mindent így kiszámítani, ha csak az egyik utat nézzük meg. Minden egymással összefügg a több a verseny, akkor van nyomás az árakra alapvetően. Második dolog, ami nagyon fontos, szeretném kérem, ha teheti, akkor mondjon valamit ezzel kapcsolatban, a különböző rendszerek költségei. Több száz munkatárs dolgozik a nagy cégeknél, a középvállalkozások nálmét, még több ez, ami az ártárgyalásokat illeti a különböző tagállamokon. Tudom, hogy nem reális, eh, ezt holnap megváltoztatni, és azt mondjuk, hogy egységes árrendszert szeretnénk, de hát eh, biztosan észszerű dolog lenne azt mondani, hogy az a több száz ember nem minden közgazdász, ezek orvosok, gyógyszerészek, akik csak arról tárgyalnak, hogy a 27 tagállamban meg milyenek legyenek az árak a cégeknél és a hatóságoknál. A, ezeknek a költségeknek a potenciálja, a megtakarítási potenciál a társadalom számára, ez engem nagyon érdekelne, nem találtam meg, lehet, hogy nem eléggé alaposan olvastam el ezt a tanulmányt, lehet, hogy nem is lehet számokkal ezt kifejezni. Az első lépésben arról beszél, hogy ez a közös technológiai értékelés, a HTA, nagyon jó lenne, hogy egy készítményt értékelünk, és az nem lehet, hogy Svédországban egészen más eredményekhez jutunk, mint Spanyolországban. A politikai konklúziók lehetnek mások, de ha egységesítjük a módszereket, akkor azt hiszem, hogy ezek a gyógyszerészek és orvosok esetleg inkább kutatással kellene foglalkozzanak HTA-val, nem pedig árkalkulációval. Kis megjegyzés az én országomból, Németország az önnel említett adatokkal kapcsolatban nyilván jogosan olyan országnak tekinthető, ahol magasak a gyógyszerárak a GDP-hez képest. Van-e esetleg, vele számították-e, hogy van egy, egy éve egy új törvény van? Ez a vita során szerepjátszott, mi erről tudtunk, igyekeztünk az európai szinthez alkalmazkodni. van -e esetleg ezzel kapcsolatban adat, vagy munkatársuk, nem tudom, hogy rendelkezik-e információval. Nincsen további hozzászóló? Elnök úr, én is szeretnék egy kérdést eh, Pálvanova kolléganőm nevében eh, feltenni. Sajnálja, Pálvanova asszony nem lehet itt körünkben délután. Úgy gondolja, hogy a tanulmány és a vita nagyon fontos a bizottságok munkája számára. Nagyon fontos kapcsolatok vannak a a gyógyszeripari piacok között, és nagyon fontos a hozzáférés és a közegészségügyi előnyök kérdése. Előzetes megjegyzés, módszeret, módszertant illeti a tanulmány elkészítésénél. A bibliográfiában nagyon sok intézményi és akadémikus tanulmány szerepel, amelyeket önök is készítettek, elnök úr. Nagyon sokat a gyógyszeripari cégek készítettek, nagyon kevés fogyasztóvédelmi civil szervezet által készült tanulmány szerepel a bibliográfiában. Esetleg tudna erre valami választ adni? Milyen forrásokat használtak fel még, és hogy a fogyasztóvédelmi cégek, a független intézmények nem akartak semmit hozzátenni? Nem vették ezeket figyelembe. Második dolog. A tanulmány konklúziai, mikor arról szól, hogy közös útmutatásokat kellene a HTA esetében elkészíteni, ezek nagyon érdekesek, ezek a konklúziók. Azonban garantálni kell, hogy ez az eljárás minél több mindenkit vonjon be a konzultációba. Nagyon fontos az érdek ellentét elkerülése, független szervezetek véleménye kikérése elnök úr, aztán a bizottság része is fog majd szólni valaki. Van esetleg ajánlásuk ezzel kapcsolatban? Harmadik kérdés, ami az összevetést illeti a tagállamok közötti gyógyszer ár különbségeket, kiváltképpen a generikus gyógyszereket illeti. Figyelembe vették-e az összes piaci dinamizmust minden országban. A tanulmány azt mutatja, hogy sokkal nagyobb a különbség a generikus gyógyszerek között, mint a vényköteles gyógyszerek között. Vannak-e speciális a generikus gyógyszerekre vonatkozó piaci mechanizmusok, amelyek ezt a különbséget előidézik? A kérdés az, hogy az illetékes kormányok, hatóságok mindent megtesznek-e a dolog, vagy a, a probléma megoldás érdekében. Ami a párhuzamos kereskedelmet illeti, erről már többször volt szó, sokkal mélyebb kutatásokra hívja fel a figyelmet, hogy ezekre szükség van, a gyógyszerekhez való hozzáférés árával kapcsolatban. Milyen konkrét tematikákra összpontosítana ez a kutatás? Utolsó kérdésem a bizottsághoz intéződne. A bizottság fontosnak tartja, hogy ilyen kutatást készítsenek, és hogy támogatja az ilyen tanulmányok elkészítését, és ha esetleg tudna szólni a párhuzamos kereskedelemről. Pervanova asszony ezeket a kérdéseket kívánta feltenni. Most megadom a szót Mekevan asszonynak. Szeretném megköszönni ezt a tanulmányt, nagyon érdekesnek tartom. Számos hasznos információval. Engem különösen érdekelnek azok a dolgok, amelyeket nehéz kézben tartani, tehát például az, oros, az orvosoknak előírni, hogy milyen gyógyszert írjanak fel. És én több országban éltem, és tapasztalataim vannak. Tehát van olyan, hogy az ember elmegy az orvoshoz, és akkor egy gyógyszert kap. Még akkor is, hogyha alig van valamilyen baj. Az ember ezt várja. Tehát, hogyha emberek ezt várják, tehát, hogyha nem kapnak egy nagy gyógyszert, akkor mintha el sem ment volna az orvoshoz. Tehát megpróbálták a gyógyszer felírású profiljait megvizsgálni a kor tekintetében? Hiszen, hogyha megvizsgálják, hogy az egy ember életének az utolsó éveiben, e, utolsó két évében túlozzák a felírást. Tehát igazából itt a gyógyszereknek koktél hatása van hiszen nem is tudják már, hogy már mi működik, mi nem működik, rengeteg gyógyszert írnak fel az embereknek életük utolsó ét évében. A másik kérdés, hogy mit tehetünk egy ilyen tanulmányjal? Nagyon sok dolog érdekes, azonban itt a legtöbb dolog mégiscsak tagállami kompetenciába tartozik, tehát magas szintű munkacsoportokban tárgyalják meg a kérdéseket a tanácsban, nagyon nehéz, és főleg a kisországoknak nehéz a helyzete, hiszen itt a kis országok vesztenek a piacaik mérete miatt. Nem tudom, hogy a bizottság mit tehet ennek érdekében, illetve hogy nevezítsenek ezek az országok. De nagyon sok számomra nemzeti döntéshozatalnak tűnik a nemzeti TB rendszerek döntéseitől függ a hozzáférhetőség, az egyenlőség. Itt a beteg által történő együttfinanszírozás nem feltétlenül megoldás, mert ez megterhelés jelent a beteg számára, és ez nem járható út néhány országban. Tehát nem tudom, mit, mit tehetünk a bizottság véleménye szerint ezekkel a tanulmányokkal. Köszönöm. Nincsen további kolléga, aki szót kér, a bizottság kére szót esetleg. Laura Nisztor asszony. Good afternoon, ladies and gentlemen. So I'm Laura Nistor. I... Laura Nistornak hívnak, és az Európai Bizottságot, a vállalkozási főigazgatóságot képviselem. Ahogy helyesen mutattak rá, tagállami kompetenciáról van sok esetben szó, tehát az egészségügy tagállami felelősség. Azonban ez nem jelenti azt, hogy európai szinten semmi sem, semmit sem tehetünk. És ami a gyógyszerekhez való hozzáférést illeti, és főleg a kisországokban létezik egy európai gyógyszerhez való hozzáférés platformja, és különféle munkacsoportnak létezik. És a munkacsoportokban az érintettek és a tagállamok képviselői találkoznak, és megpróbálnak különféle problémákat azonosítani, a piacon milyen problémák vannak, és megpróbálnak különféle megoldásokat szorgalmazni. Tehát tényleg egy mechanizmusról van szó, a részvező kicserélik tapasztalataikat. Vannak különféle tanulmányok is, amelyek segítenek megoldást találni. Ezekben a munkacsoportokban megvan erre a lehetőség. Ami az ilyen tanulmányok hasznát illeti, arra azt válaszolnám, hogy a tanulmány adatait fel lehetne használni probléma definíciókban, vagy politikai opciók keresésében. Nagyon hasznos információkat találunk benne, és az ilyen tanulmányokra annyi figyelmet szentelünk, mint a gyógyszeripar tanulmányaira, amelyek a piacon megtalálhatók. Ami pedig a párhuzamos kereskedelmet illeti, esetleg eh, kollégám többet mondhat erről. Ismerik a bíróság álláspontját, a párhuzamos kereskedelem nem ütközik a szerződésekbe. Ez a realitás, amit el kell fogadnunk. Azonban ténylegesen érdekes lenne egy jelentést készíteni, amely számszerűsíti, hogy mi a párhuzamos kereskedelmek hátránya és előnye. Pillanatnyilag nem tudom kijelenteni, hogy a bizottság bármit is tehetne ebben a témában. Köszönöm, remélem, hogy tisztázhattam a kérdéseket, és ha még több van, akkor várom őket. Köszönöm. Merci beaucoup. Dagmar, vous avez demandé la parole. Dagmar, nem tisztázott semmit. Nem az ön hibája. Szeretném kiemelni. Én egyike voltam azoknak, aki úgy gondolta, hogy a gyógyszerepari jogalkotás a DJ Enterprise hatáskörében jól van, nem kell a Sankóhoz eljutatni. De ha a DJ Sankóhoz eljutatjuk, az egészségügyi függazgatásokhoz, akkor az a irány elvnek egy részét nem lehet csak beépíteni. Tehát semmi jogalkotás nincs, sem törvény, semmilyen kapcsolat az egészségügyi jogalkotással. Nem az önhiábaja, esetleg ha a feletteseit megkérdezni. Örülnék, hogyha a DJ Sanko az egészségügyi főgazgatóság szólna. Nem az hibája, de a vállalkozási főigazgatóságtól elvették a hatásköröket, most önök átvették. Hát az időt fecsérlik csak, és a forrásokat fecsérlik, őszinte legyek. Amit ön mondott, abból nem derül ki, mi fog történni, de nem az ön hibája, mert ön nem csinálhat semmit. A Szankó, a, az, a, az egészségügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóság tud valamit tenni. Köszönöm szépen! Kanavosz úr! Kérem, válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, hálás vagyok a kérdéseknek, a megjegyzéseknek, örülök szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Öm, hadd világítsak rá néhány kérdésre, hadd világítsam meg, mert a vényköteles gyógyszerek kérdése nagyon is összetett. Azt hiszem nem kell külön mondani, túl sok az érintett. Ez most nem negatívumként értelmezendő. Nagyon sok az érintett, nagyon sok érdek van. Most eh, hadd reagáljak a kérdéseikre, és eh, mint fölt, amint föltetik a kérdéseket, csoportosítottam őket, taxonómiát állítottam fel, tehát csoportos reakciókat tudok megfogalmazni. Tehát úgy tűnik, hogy legalábbis három fő blokkról lehet beszámolni. Az egyik blokk a párhuzamos kereskedéshez kapcsolódik, a második a HTA-hoz, az egészségügyi technológiai értékeléshez, a harmadik pedig a generikusokhoz. Hallottam, beszéltek a túl a túl sok recept és a túl kevés recept kiáltás, az közel el az én kutatásaimhoz is. Most hadd mondjam el, hogy én hogy látom ezt. Hát most majd értékeljék úgy, ahogy gondolják, egy személyes perspektíva, a kutatásaim alapján, kutatás alapján mondtam ezt el, és ahol van ellentét, hát ezeket mindig el kell mondani. Ezek mindig, ezeket, ezekről nyilatkozni kell. Itt az elején Németországból érkezett egy kérdés, ugye a megtakarítási potenciál. a... Ne felejtjük el, ugye megnézzük, vagy hát egy olyan ipart kell megvizsgálnunk, ami másfél százalékát teszi ki az EU GDP-nek, párhuzamos kereskedés az nagyon pici, ha összevetjük. A megtakarítás még kisebb. Ha megnézzük <clears throat> azokat a tanulmányokat, amelyeket a párhuzamos kereskedői egyesületek finanszíroztak, vagy az életekes ipar, gyógyszeripar, a megtakarítások nagyon kicsik tagállamokra vetítve és nagyon sok esetben, néhány esetben elhanyagolhatóak. De a tanulmányok egy részét 5-6-7 évvel ezelőtt végezték el, megváltozott a dinamikája a dolognak, most más, fóla, más módon kell tekintenünk a gyógyszeripari termékekre, ugye van a közvetlen elosztás, vannak a tagállami tiltások, amelyek a gyógyszer importra vonatkoznak, közegészségügyi érvekre hivatkozva, nagyon sok panaszt nyújtottak be. Én úgy gondolom ezzel kapcsolatban, hogy talán a potenciális megtakarítások kérdése. Ugye kiderült, hogy eléggé szerény, legalábbis a múltban szerény volt. Most ezt összhangba kellene hozni a potenciális problémákkal, amelyek a párhuzamos kereskedésből adódnak. A csalás vagy hamisítás. Ha van párhuzamos kereskedés, akkor vannak ugye hamisítványok. De hát ez nem szükségszerű és nem is elegendő feltétel. A hamisítványok jelensége fenn fog maradni addig, amíg az emberek a saját kis házi műhelyükben gyógyszereket tudnak előállítani, mindig lesznek hamisítványok. Nyilván könnyebb a hamisítványok könnyebben készülnek, lehet, hogy mondjuk a gyári leplombált csomagot fel lehet törni, akkor egyszerűbb a hamisítvány kérdése. Vannak olyan akkor ez a fenyegetettség, ez a veszély megnő. Én úgy gondolom, hogy a párhuzamos kereskedést talán eltúlozták. Kutatási szempontból ez lenyűgöző, mert nagyon szorosan meghatározható jelenség, nagyon egyszerű kutatási szempontból ezt a kérdést kezelni. A HTA. Nos, egy nagyon fontos erőt figyelünk meg, amikor a tagállamokban értékeljük a gyógyszereket. Ami meglepő számomra, és azt hiszem ez tükröződik a jelentésben is, az az, hogy milyen eltérő módon értékelik a tagállamok ugyanazt a bizonyítékot. Az egyik tagállam talán tetszik a bizonyíték, az egyik HTA ügynökség lehet, hogy örül ennek az eredménynek, van még viszont nem. És ezen az alapon láthatjuk azt, hogy eltérő hozzáférést biztosítanak ugyanahoz a gyógyszerhez más országokban. Amit nem tettünk, vagy nem néztünk meg, nem állapodtunk meg, nem egyeztünk meg, és talán a, a vitát így lehetne folytatni, azzal kapcsolatban, hogy hogyan értékeljük az új technológiákat. Itt azt hiszem, hogy van még mit tenni közösen. Hogy értékeljük tehát ha egyetértünk az, hogy van innováció, hogyan értékeljük ezt az innovációt? Ez olyas valami, ami kapcsolatban esetleg többet tehetnénk európai szinten jobban lehetne koordinálni. Vannak kezdeményezések az EU szintjén, például az EU-net HTA, ami összehozza a különböző módszertanokat, de ez egy dinamikus folyamat, és szeretnénk ezt megerősíteni. Remélhetőleg, én abban bízom, a következő években erre példát látunk. Ez olyas valami, amelyről tudnunk kell. A leginkább bevált gyakorlatok megosztása, cseréje nagyon jól működne az országokon túl. Vannak olyan tagállamok, amelyek más országokat hivatkoznak meg technológiai értékeléseknél, amelyeket maguk is végrehajtottak. Tehát vannak példaértékű országok. Ami a generikusokat illeti, senki sem vitatja azt, hogy a, a generikus gyógyszerek költséghatékonyabbak és olcsóbbak, megtakarításokat jelentenek. Szerintem nincsen ellentmondás az iparpolitika a foglalkoztatás és a generikus gyógyszerek között szerintem ezek összefüggnek. Ami engem személyesen érint a foglalkoztatási szempontból, az nem csak a gyártás, mert végül is a gyártási folyamat nem feltétlenül jelent nagyobb foglalkoztatottsági rátek, hiszen nagyon sok a gépesítés ezen a területen, és európai perspektívából tudjuk, hogy a kutatás alapú iparágak nagy mértékben járulnak hozzá az K plusz F-hez, illetve a foglalkoztatáshoz ebben az ágazatban. Nincsen ellentmondás a kettő között szerintem. És nem látok ellentmondást a között sem, hogy egy költséghatékony termék használatát eh, támogatjuk, eh, illetve hogy eh, új és hatékony és költséghatékony technológiákkal kapcsolatos tevékenységet bátorítsuk. Többen több kérdés merült fel. Minek hihetünk, minek nem? Azt hiszem, nagyon sok adat áll rendelkezésre, nagyon sok információ az ipar teljesítményéről, az egyéni politikák teljesítményéről, de azt hiszem, hogy sokkal szilárdabb értékelése van szükség. Például az a kapcsolatban, hogy a K plusz F 15-20 százalék, az kicsi vagy nagy arány, szerintem elég jelentős, a 15-20 százalék a gyógyszeripari költségek arányában jelentős. Ne felejtjük azonban, hogy valószínűleg több lesz, mert önök, mi, a adófizetők Közvetetten vagy közvetlenül a nemzeti politikákon keresztül, a keretprogramon keresztül hozzájárulunk a K plusz F folyamathoz. Nem csak a gyógyszeripari cégek költenek a K plusz F-re, hanem az európai adófizetők, nemzeti vagy európai szinten. Ez alapvetően kiemeli azt a pontot, amit, ami az áralapokat illeti. El kell azon gondolkoznunk, hogy hogyan ösztönözzük, hogyan nyissuk meg az innovációt EU szinten. Én eh, a záralapok gondolatát nem vetem el, támogatok valami ilyesmit, de együtt kell működnünk annak érdekében, hogy egy nyitottabb eh, innovációs modellt dolgozzunk ki. Azt hiszem, ez olyan valami, amely a gyártókat, az érintett országokat, illetően elmondható, hogy egyre inkább felismerik ezt a szükségszerűséget. Természetesen a másik pont, amelyet Léze úr említett, az arról szól, hogy ki nyer. Ezen milyen fejlemények vannak az egyes tagállamokban. Ez egy dinamikus politikai terület, amint valami közzététették március végén, már elavultnak minősül, hiszen pár évvel korábbi bizonyítékra hivatkozik. Tehát ez egy nagyon is változó téma, legyen szó árképzésről, HTA-ról, vagy a genetikusokkal kapcsolatos megtakarításokról. Mit hihetünk, minek hihetünk, minek nem? Azt hiszem, hogy a bizonyítékoknak hihetünk, addig, amíg a lehető legjobb módon mutatják be a bizonyítékokat, amíg a különböző hangokat, ugye különböző hangok hallhatóak a közszférában, míg a különböző szereplők véleményét megismerjük, addig hinni lehet ennek a képviselők és döntéshozók maguk kialakíthatják a véleményüket arról, hogy mi történik. A dinamika. A dinamika változik. Nem lehet egy dokumentumban mindent összefoglalni egyedi országokban. Igen, természetesen vannak árképzési kérdések, vannak ö, nagyságrendel kapcsolatos kérdések, nagy országokra vonatkoznak és kicsikre ezek a kérdések. Az utolsó kérdése kapcsolatban visszatérve a határokon átmenő kereskedelemre, az ön egyik kérdése, elnök asszony ezzel volt kapcsolatos, hogy van-e szükség erre, hiszen néha készült egy peer review, hogy megértsük a gyakorlat dinamikáját, meg kell érteni az előnyöket, ki számára jelentenek előnyöket, történt már munka ezen a területen is. Én voltam az egyik szerző a múltban, de voltak mások is, ugyanaz a területen voltak más tanulmányok, amik elkészültek, de azt hiszem, hogy a dinamika állandóan változik, éppen ezért érdemes ugyanezt a témát nyomon követni, aktualizálni is kell, amit Lauren Nestor, Nestor mondott a bizottság részéről. A bizottság legyen Sanko vagy Enterprise, sok mindent tesznek. Vannak hálózatok, amelyeket támogatnak, és ha megnézzük a 10-15 évvel ezelőtti helyzetet, amikor a tagállamok nem beszéltek erről, most hát belülről nézve azt kell mondjam, én le tudom mondani, hogy a tagállamok igenis beszélnek egymással. Nem csak a nyitott keretek között, hanem megpróbálják belőni, hogy mi történik, mi működik a saját jogrendjükben, és mi nem vagyok. Azt hiszem, hogy ez a demokrácia valódi értelme a tagállamainkban. A bizottság játszott azért ebben is szerepet, nevesük persze azt, hogy önök mit hoznak a parlament szemszögéből egy másfajta megvilágítás Kanadának. Elnök az, hogy rengeteg téma, remélem, hogy egy kicsit meg tudtam felelni az elvárásoknak az elmúlt 15 percben. Köszönöm szépen, elnök úr, ezeket a válaszokat köszönöm szépen, nagyon is kielégítőek voltak, kimerítőek. Köszönöm szépen a jelentés minőségét, köszönöm szépen, hogy megvilágította ezt a témakört ma délután, nagyon fontos ez a téma és nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy minden kollégánk nagy érdeklődéssel hallgatta önt. Köszönöm szépen a bizottságnak a precíziót. Én csak Dagmar Holt Billent asszonyhoz csatlakozom, elmondom, hogy sajnos sok mindent nem mondtak. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. Kás Lüter kollégám lesz az elnök, a levezető elnök.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

Yes, uh, so we will start. Akkor elkezdjük uh, a munkát, a következő napi rendi pontunk pedig uh, az ECDC képviselőivel való eszmecsere a hepatitis B és C elleni küzdelemről. Mark Springer, az igazgató vendégünk, és örülök, hogy el tudott jönni, és remélem, hogy haza jut, mert úgy hallom, hogy Svédország felé jön a hamu a vulkánból, de ez egy nagyon fontos téma, és globálisan nagyon nagy különbségek vannak Európában is, de most hallgassuk meg az előadást. Köszönöm szépen, remélem, hogy vissza tudok térni Stockholmba. Tudom, hogy az Európai Parlament nagyon érdeklődik a hepatitis B és C elleni küzdelem iránt. Nagyon örülök ennek, és azt is észrevettem, hogy van egy nyilatkozat, és pedig 2007-es nyilatkozat, amikor felszólítják a bizottságot, hogy készítsen egy ajánlást egy általános szűrés érdekében. A hepatitis B és C jelentés kötelesek az ECDC-nek nemzeti szinten, és nagyon sok adatunk van éppen ezért. 2007-ben voltunk képesek a helyzetről egy összképet festeni, a hepatitis B és C tekintetében. Ez az összkép pedig 95 és 2004 közötti időszakot ölelte fel, tehát egy tíz éves időszakot, és ez természetesen később aktualizálható. Természetesen komoly korlátozások vannak. Kérdés az, hogy van-e növekedés. Hogyha van növekedés, akkor ez azt jelenti, hogy az orvosok jobban figyelnek erre a betegségre, többet vizsgálják a betegeket, vagy tényleges növekedés van. Ezen betegség növekedését nem lehet könnyen értelmezni. Nagyon sok szakértőt gyűjtöttünk össze, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hogyan tudjuk ennek a betegségnek az igazi hatását felbecsülni, és hogy opciókat tudunk-e kidolgozni. Természetesen biztosak vagyunk benne, hogy óriási hatása van a betegségnek, hiszen több ezer embert érint ez a betegség, sokan pedig máj cirózist, sőt rosszabb esetben máj rákot is kifejlesztenek. A betegség terhe pedig nem oszlik meg egységesen. Óriási különbségek vannak, és tudom, hogy a parlamentet érdekli az egészség, minőség a tagállamokban. Kijelentetem, hogy óriási különbségek vannak a tagállamok között, illetve különbözően sebezhető lakossági csoportok között. A hepatitis C például erősen koncentrálódik az injekciós tűt használó drogosok körében, és a migránsok körében pedig nagyobb a kitettség a hepatitis B és C irányában is. Most néhány megjegyzést tennék arról, hogy mit is teszünk, a betegségekről, betegségekkel természetesen a hepatitis biztonságos oltással megelőzhető, az oltó anyag már 20 éve hozzáférhető, szerintem ez pedig nagy siker, hiszen azt látjuk, hogy körülbelül a hepatitis B 100 ezer emberre 10 jutott, míg igazából tízszeres csökkenést tapasztalhatunk az elmúlt megvizsgált tíz év alatt. Tehát eh, említettem, hogy milyen csoportok kitettek eh, a hepatitis B és C tekintetében. Tehát együtt dolgozunk az európai kábítószer fogyasztási megfigyelési központ embereivel, hogy megfelelő lépéseket tervezzünk hogyha korán észleljük, nagyon sok ember kezelhető hepatitis B-vel. Azonban a nemzeti szűrőprogram létrehozása nagyon sok pénzbe kerül, óriási befektetés. A kérdés pedig az, hogy megéri-e ez az óriási fektetés, hiszen hogyha van egy pozitív eset, akkor mindenképpen kezelést kell biztosítani, és a kezelés sem annyira olcsó. Ez az egyik oka annak, hogy az ECDC megpróbál kidolgozni egy tény alapú modellt a kezelésre. Ezen kívül még szeretnénk egy eszköztárat létrehozni a nemzeti B és C szűrőprogramok megkönnyítésére. Ez jövő év elejére kész lesz, és szeretnénk a nemzeti szintet, a tagállamokat felszólítani, hogy használják az eszköztárat, és vegyék figyelembe, hogy milyen a saját helyzetük, és hogy elindítsák-e a szűrőprogramot. 2012-ben szakértőhálózatunkkal hálózatunkkal szeretnénk kidolgozni egy megelőzési keretet az Európai Unió belül. Egy dolgot már prioritásként beazonosítottunk, ez pedig az anyáról gyermekre történő átvitel a hepatitis B és C esetében. Ezt viszont nagyon olcsón egyszerre megtehetjük, hogyha tudjuk, hogy az anya fertőzött. Megdöbbentünk, amikor megtudtuk, hogy néhány tagállam nem vizsgálja meg kötelezően az anyákat, hogy fertőzöttek-e hepatitis B-vel. Remélem ez nem sokára megváltozik. Most pedig várom a kérdéseket, javaslatokat. Okay, thank you. Well, uh, I'll start. Köszönöm. Hát nem is tudom. Úgy hallottam, hogy Bence László itt van a tanács részéről. Kíván hozzászólni ehhez? Köszönöm, elnök úr. A tanács részéről a magyar elnökség alatt a népegészségügyi munkacsoport vezetője vagyok. Köszönöm szépen a meghívást, a megtiszteltetést, hogy itt lehetek. Nagyon érdekes volt igazgató úr előadását hallgatni, és a tanács népegészségügyi munkacsoportja részéről szeretnék néhány szót hozzászólni ehhez. A magyar elnökség tisztában van a hepatitis B és C által okozott problémák súlyosságával, és nagyra értékeljük azt a tevékenységet, amit az ECDC ezen a téren folytat, és egyetértünk azzal, hogy rengeteg előrelépésre lenne még szükség és lehetőség. Ami a magyar elnökség programját illeti, mint tudják, az elnökség lehetőségei behatároltak, meg kellett határoznunk azt a néhány prioritást élvező témát, amire koncentrálunk az elnökség alatt. Négy területen tervezünk tanácsi következtetéseket elfogadni, illetve négy tanácsi következtetés tervezetet terjesztünk a EBSCO tanács elé júniusban. A megközelítésünk egy kicsit más, mint az a megközelítés, amiről most beszélünk, tehát a magyar elnökség nem betegség specifikusan közelíti meg a népegészségügy témáját, hanem népegészségügyön belül a gyermekkori védőoltásokat választottuk a prioritást élvező témának, és az egyik téma, ahol tanácsi következtetéseket szeretnénk elfogadtatni. Úgy véljük, hogy a gyermekkori védőoltások terén Európai Uniós cselekvésnek jelentős hozzáadott értéke van, továbbá a Magyarország jelentős tapasztalatokkal rendelkezik védőoltások terén, tehát ez a két ok, amiért választottuk ezt a témát. Ezek, ebben a tanácsi következtetésekben, ha a tanács elfogadja, felhívjuk a tagállamokat és a bizottságot, hogy a védőoltások terén folytassák a tevékenységeiket, együttműködést és a kutatást, és úgy véljük ugyanakkor, hogy a, ezen a téren elért eredmények, ezek átételesen hozzájárulhatnak a hepatitis B és C elleni küzdelemhez is, tehát bár közvetlenül hepatitis B és C nem szerepel az elnökség programján, úgy gondoljuk, hogy a gyermekkori védőoltásokkal foglalkozunk ennek a révén legalább közvetve hozzájárulhatunk a hepatitis B és C elleni küzdelemhez. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmet, és kérdésekre szívesen válaszolok. I'll give the floor to the members now. Megadom a szót a képviselőknek, és feltehetik akkor a kérdéseiket. Dagmar Ruth Bérend következik. Köszönöm. A napirenden olvastam, ugye, hogy a hepatitis B és celni küzdelme kapcsolatos jelenlegi kezdeményezések és jövőbeli javaslatok, úgyhogy a jövőbeli javaslatok érdekelnének igazán. Hogy úgy mondjam, az egyik fő indok, ami miatt az ECDC létrejött, ez a fertőző betegségek elleni küzdelem, és jelen pillanatban az E. coli megbetegedések egyre inkább terjednek Németországban és talán más országokban is. Ez pedig nagyon súlyos eseteket eredményezett már Németországban, és egyre növekszik az intenzív osztályon kezelt betegek száma. Szeretném tudni, hogy az ECDC ebben a tekintetben mit tesz. Felvette a kapcsolatot a hatóságokkal, illetve módjában áll-e valamilyen segítséget nyújtani, hogy a fertőzés okát feltárja. Meg tudja erősíteni azt, hogy a betegség, miután felütötte a fejét, a betegek több hétig ezentúl még fertőzőek? Mert számomra ez rendkívül nagy aktualitással bír tehát eh, a hepatitis B és a C elleni küzdelmet már évek óta folytatjuk, de ez most egy olyan betegség és egy olyan veszély, amely néhány napja áll fenn, tehát eh, az ECDC itt igazán bebizonyíthatja, hogy mennyire eh, képes hatékonyan fellépni. Köszönöm szépen. Marina Janekolákis a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, Kárl, köszönöm elnök úr. Két kérdésem volna. Először is szeretném az ismertetést megköszönni az ECDC munkájával kapcsolatban. Ahogyan Dagmar kifejtette, ez egy nagyon jó szerv ahhoz, hogy összegyűjtse az adatokat, és kiinduló pontként szolgáljon, amikor egy probléma felmerül. Beszéltünk eh, már erről, már hogy említette, hogy eh, a migráció kérdésével is foglalkoznak, hiszen ez néhány tagállamot eh, érint, és a betegségek terjedésével is összefüggésbe hozható, tehát fontos a proaktív fellépés. Két kérdésem volna két területe kapcsolatban. Említette, hogy különbségek figyelhetők meg a tagállamok között a hepatitis B és a C tekintetében. Azt szeretném tudni, hogy ennek az az oka, mert különböző a tudatosság a tagállamokban, vagy ennek kulturális okai vannak, vagy adott esetben az egészségügyi szervek specializálódásával hozható összefüggésbe. És ez határon átnyúló vonatkozással is bír, tehát a fertőzés nő határok, a határokon át. Másodszorban pedig említette a szűrési programokat. Ez egy feltép érdekes terület, hiszen Kérdés ugye, hogy kötelezővé kellene tenni, hogyha önkéntes volt, illetve szeretném tudni azt is, hogy mit tesznek akkor, hogyha valamit megállapítanak, ha megállapítják a betegséget. Tehát általánosságban véve támogatnák azt, hogy a fertőző betegségek ellen szűrőprogramokat lépessünk életbe? Köszönöm. Lukasevska képviselő a következő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Szeretnék önnek köszönetet mondani ezért a meghívásért. Én is szeretnék néhány kérdést feltenni. A konkrét adatokat nem említette. A hepatitis B és a C kapcsán a különböző tagállamokban. Különbségek figyelhetők meg a tagállamok között, ezt említette, és azt is említette, hogy a hepatitis elleni küzdelem az önök hatáskörébe tartozik, szűrési programokat kívánnak végrehajtani, ugyanakkor azt is említette, hogy ezek költségesek, és éppen ezért nem hagyják végre ezeket gyakran. Nos, tudjuk, hogy jó néhány betegség esetében az a legolcsóbb, hogyha a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Tudna ezzel kapcsolatban további információt nyújtani? Hogy milyen megelőző intézkedéseket terveznek? Köszönöm. Thank you very much. And next... Köszönöm szépen. Kademas asszony következik. Köszönöm szépen. Talán én is annak kapcsán szólnék, amit Dagmar már említett, hogy melyek a további javaslatok, és már az elnökség a gyermekkori védőoltásokat említette. Azt hiszem, hogy az összes tagállamban javasoljuk a kanyaró elleni védőoltásokat, és azt szeretném ezért tudni, hogy milyen tervek vannak, illetve vannak összehasonlító adatok. Talán belefáradtak az oltási gyakorlatba, vagy esetleg hiányzik az oltóanyag, illetve milyen felmérések születek ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, több kérdés nincs, úgyhogy először a bizottságnak adnám meg a szót, az icdc e nek Azt hiszem, John Ryan Parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy a napirendre tűzték ezt a témát, hiszen a hepatitis kérdésköre kívül fontos, és rendszeresen napirendre kell tűzni egy ilyen fórumon, mint az Európai Parlament. Ez rendkívül nagy figyelmet érdemel. Ez a kérdés ugye egy 2007-es parlamenti nyilatkozat után rendkívül fontos, illetve az egészségügyi világszervezet is foglalkozott már ezzel. Nagyon fontosnak tartom, hogy a figyelem középpontjába állítsuk ezt a betegséget, és ezt rendszeresen tegyük meg. 2000 óta az Európai Bizottság felismerte, hogy európai fellépésre van szükség a hepatitis elleni küzdelemben, és megemlíthetem, hogy az ellenőrzéssel, a fertőző betegségekkel kapcsolatos ellenőrzés tekintetében a hepatitis B és a C is lefedett, tehát kötelezzük a tagállamokat arra, hogy rendszeresen tájékoztatást adjanak, és a közösségi a közösséget tájékoztatniuk kell az esetleges hepatitis B és C esetekről. Finanszírozást nyújtottunk és nyújtunk a jövőben is számos olyan projektnek, amelyek kifejezetten a hepatitisszel foglalkoznak. És ez a támogatás például a bevált gyakorlatok terjesztésére vonatkozik, a bevált gyakorlatok megosztására, az iránymutatás kidolgozására, illetve az egészségügyi dolgozók képzésére vonatkozik a fellépést támogatjuk, hogy a hepatitis B és a C megelőzése hatékonyabb legyen bizonyos népcsoportok körében. Hallhattuk ugye, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek jobban kivannak téve a fertőzés lehetőségének. Vannak projektek, amelyek arra törekszenek, hogy közös megközelítéseket léptessenek életbe a kábítószerfogyasztók, illetve a fiatalokra vonatkozóan. A börtönökben például a kábítószerekkel kapcsolatos megelőző programok fontosak, és van egy további projekt, amelynek tárgya az alkohol és kábítószer fogyasztás összefüggő problémákkal küzdő embereknek Vannak egyéb projektek is a jelenlegi munkaprogram hatájában, és ez a hepatitis szűrésére vonatkozik. A projektkoordinátorokkal nemrég tanácskoztam, és a projekt célja az, hogy közös megközelítés dolgozzon ki a szűrésre vonatkozóan és különösen a migránsok, illetve az etnikai csoportok állnak a fókuszban. Sok tennivaló van még, a hepatitis B és C továbbra is egy közegészségügyi probléma, további kezdeményezések szükségesek ezen a téren európai szinten. Éppen ezért kértük fel az ECDC-t már 2009-ben arra, hogy különböző tanulmányokat és projekteket dolgozzon ki a hepatitis B és a C kérdésében. A célunk az volt, hogy független és megalapozott tudományos ismereteket gyűjtsünk össze a betegséggel kapcsolatban, és az esetleges ellenőrzés, illetve megelőző intézkedésekről. 2010-ben eh, további jelentéseket eh, láthattunk az Európai Unióban a helyzet összetettségéről. Hiányzanak eh, megbízható adatok, és korlátozottan állnak rendelkezésre a szűrési programokra vonatkozó információk. További fellépés is történt az ECDC-nél, hogy ezt az űrt megpróbálják pótolni. Tudomásunk szerint ugye ezen intézkedések, illetve ezen felmérések időigényesek. De úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy azon intézkedések, amiket a tagállamok felé javaslunk, ezek bizonyíték alapúak legyenek. Bízunk az ECDC kapacitásában, hogy a rendelkezésünkre bocsássa majd ezen anyagokat. Természetesen folytatjuk a munkát, a megelőzést és a hepatitis B, C kezelését tartjuk hangsúlyosnak, és az a szándékunk, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg az év végéig, hogy a különböző definíciókat harmonizáljuk, és ezáltal megkönnyítsük a tagállamok között a betegség megfigyelését. Ezáltal jobban össze tudjuk hasonlítani a helyzetet, hiszen megbízhatóbb adatokkal rendelkezünk majd a betegségről és említettem, hogy az egészségügyi program keretében további támogatást nyújtunk olyan projekteknek, amelyek különösképpen az iránymutatások kidolgozását helyezik előtérbe, az egészségügyben dolgozók képzését, és amelyek különböző lakossági csoportoknak szólnak. A tanács képviselői említették, hogy június 6-án tanácsi következtetéseket készülnek elfogadni a gyermekkori védőoltó programokról, és ez szorosan összefügg persze azzal, hogy hogyan tudjuk a lakosság körében hatékonyabban megelőzni a betegségeket. A, majd elemezzük a tanácsi következtetéseket, hogy megnézzük, hogyan tudjuk majd a hepatitis megelőzését és ellenőrzését összhangba hozni ezen tanácsi következtetésekkel. Engedjék meg, hogy még azt mondjam a Dagmar Ruth Bérend által fektett kérdésre, hogy a német hatóságok tájékoztattak bennünket erről a betegség kitörésről, erről a fertőzésről, hiszen van egy korai figyelmeztető rendszer. Ma kaptuk tehát ezt a riasztást Németországból, és arra kértük az ECDC-t, hogy egy fenyegetettségi értékelést hajtson végre. Amint ez a kezünkben lesz, összehívunk egy találkozót a tagállami képviselőkkel, hogy megvizsgáljuk, milyen intézkedéseket hozhatunk. Ugyanígy tájékoztattuk az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos illetékes kollégáinkat is, hogy ők is meghozzák a szükséges intézkedéseket. Köszönöm szépen. Kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen fenyegetettségértékelés akkor mennyi időt vesz majd igénybe. Okay, I would like to, uh... Na, először is köszönöm szépen a magyar elnökségnek, hát nagyon nagy figyelmet szenteltek a gyermekkori oltásoknak, a védőoltásoknak. És örömünkre szolgált, hogy közösen szervezhetünk egy szakértői konferenciát, és nagyon meg voltunk elégedve a konklúziókkal. Azért van különbség gyermekkori védőoltások, illetve a gyermekkori fertőzések, terjedések között a hepatitis kapcsán. Erre vissza fogok térni ami a németországi éhágot illeti. 11.30-kor van a kerekasztal, leülünk a szakértőkkel egy asztal köré, amikor ben vagyok a hivatalban, én is részt veszek ezen a kerekasztal beszélgetésen, és a hivatalos válasz az az, hogy csak akkor leszünk aktívak, amikor a tagállamok kérnek erre bennünket, akkor lépünk fel. De valójában követjük a jeleket a valós életből, a médiából, a hétvégén is az informális vizsgálatainkat megkezdjük, de igazából hivatalosan csak egy kérést, kérvényt követően léphetünk fel, vagy a tegnapi üzenet lényege az volt, felmerült Németországban egy probléma, és ha csak egy tagállamban fordul elő, akkor az ECDC csak hivatalos felkérés követően lesz aktív vagy vállalattív szerepet. Nem kértek gyors kockázatelemzést, 48 órán belül pedig tudnánk ilyet produkálni. Azt hiszem, hogy a hétvége előtt készül majd egy ilyen. Különböző példák vannak. Nem régiben volt a Q láz, és a közös forrást be tudtuk azonosítani egy turista központban, tehát ja, jelzéseket össze tudjuk állítani, és szállodákat is kiszoktunk pellengérezni, ha arról van szó, van egy ilyen temek. Az egyik kolléganő említette, hogy különböző népcsoport, vagy népességi csoportokat érint ez a kérdés. Az alkoholizmusnak fontos szerepe van, egy adott országban az intravénás drog alkalmazás is fontos, és a az adott országban a járványokat, ezeket meg, ezek meghatározzák. Nagyon is könnyű azt mondani, hogy jaj, hát akkor mindenkit szűrjünk. De ha ez a betegség csak a kábítósok közében terjed el, akkor semmi értem az egész lakosságot szűrni. Én sokkal inkább támogatom azt, hogy testre szabott módszert alkalmazunk, és nézzük meg, hogy hogyan lehet a legjobban gazdálkodni a rendelkezésre álló pénzünket. Általában nem támogatom a szűrőprogramokat, meg kell határozni esetről esetre, hogy érdemesebb a ö, szűrésbe investálni, és meg kell nézni, hogy milyen csoportokat kell megvizsgálni. Kell legyen kezelés. Szerintem nem etikus dolog, amikor meghatározzuk, hogy TBC-je van egy adott betegnek, ha nem tudunk neki megfelelő gyógyszert és kezelést biztosítani. Az év végén a HIV kerül előtérbe, sokkal nagyobb figyelmet fogunk fordítani a szülésre, a korai diagnózisra, a HIV fertőzöttek esetében, és itt is mi egyértelmű, hogy van probléma a megfelelő kezeléssel, mert minden tagállamban biztosítják ezt. Ami Gallenbach asszon kérdését illeti, talán tisztában van azzal, hogy manapság Európában súlyos kanyaró járvány van. Több ezer esetről tudunk, kanyaró esetről. A kanyaró az régen gyermekbetegség volt, de most azt látjuk, hogy a kanyaró felütötte fejét, méghozzá 30%-a az eseteknek kórházi ápolást tesz szükségesé, és nagyon fontos, hogy sokkal nagyobb figyelmet szenteljünk a kanyaró oltásnak. Szégyen, hogy Európa ma kanyarót exportálna a világba, mert nem tudjuk kordában tartani a kanyarót. Az LCDC-nek nem ez a feladata, a fertőző betegségek kontrollálása, ez a tagállamok feladata, de mi már megkongattuk a figyelmeztető harangot, és fel, közös fellépésre hívtuk fel a figyelmet. A kanyaró elleni küzdelem nagyon fontos, fontos, hogy az orvosokat arról meggyőzzük, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek ennek, be kell vonni a szociális médiát, nagyon fontos persze a szülőket is bevonni, hogy ez egy súlyos betegség, és nagyon fontos, hogy oltást kapjanak a gyermekek. Az oltóanyag nem drága és biztonságos. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van körünkben eljött, és ezzel sok sikert kívánunk ahhoz, hogy hazaérjen biztonságban Stokholmba. A következő az édes méz, pontosabban a méhek. Egészség állapota, de sajnos annyira nem édes ez a, az élet. Nagyon sok egészségi problémával birkóznak a méhek. Csökken a pollent, a megporzó rovarok száma. tevünk, Hol van a jelentéstevő? Ott van, tessék. <clears throat> Julie Garling, a jelentéstevő, öné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen. Röviden bevezető tartanék, és azzal kezdem, az emberek, akik véleményt készítenek, mindig elmondják, hogy nagyon nehéz ilyen kevés szóba mindent beépíteni, amit szeretnénk, tehát nagyon sok nyilatkozat eléggé csupasz. Nem sok nyelvi környezetbe ágyazhattam őket, mert a betűszám korlátozott. Szerintem ez egy vita indító gondolatsor lehet. Szeretném azt elmondani, igyekeztem minden fő témát megemlíteni, nagyon sok téma van a méhészet területén, nagyon sok témát ki kell bogozni, én is szeretnék ezt hozzájárulni önökkel együtt. Ezt a véleményt több dokumentumra hivatkozva állítottam össze, a parlament tavaly novemberi állásodalását is meghivatkoztam, illetve az azt követő decemberi bizottsági közleményt is beépítettem, illetve meghivatkoztam. Volt egy verbális, volt egy verbális közlemény a tanács részéről. Május 17-én tették közzé, tehát igyekeztem igazából a hallás alapján megérteni ezt a tanácsi dokumentumot, mert írásban még nem kaptam meg. De azt hiszem, most miután meglát, mert amikor meg elkészítettem a véleményt, nem volt meg még az írásos dokumentum, most már elkészült, hát nagyon sok újdonság nem szerepel, szerepel benne. Megnéz, itt, megnéztem a mély halandóságról szóló jelentést, nagyon könnyen olvasható, és össze lehet, össz, tehát nagyon jó az összegzés, ha valaki nem akarja több száz oldalt elolvasni. Nagyon fontos a mély hallandóság dokumentumát elolvasni, hiszen ami a méhek egészségét illeti, ez nagyban függ attól, hogy ezt a tudományágat hogyan is folytatják. Nagyon fontos megértenünk a méhek egészségét. Nem fogom felolvasni a véleményt, de szeretném elmondani, hogy ez egy több tényezős kérdés, nincs egyetlen egy téma, ahogy mi látjuk, amely indokolna, hogy miért romlik a méhek egészségi állapota, hanem igazából több tényező együtt vezet oda, hogy ez a helyzet kialakult, különböző mértékben érinti a méheket a különböző tényezők együttese, és szeretettel várom a tisztelt kollégák reakcióit. Köszönöm szépen! Itt vannak az árnyék előadók. Igen, köztek lesz. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Gáling eh, kolléganőnek a rövid bevezetőjét. Valóban igaz, az embernek nagyon kevés szava van a vélemények megfogalmazásához, az ember minden, ami a szívét nyomja, nem tudja megfogalmazni. De a bizottsági dokumentum, amelyet alapvetően üdvözlök, nagyon sok mindent megemlít, kimond, és azt hiszem, hogy a szándék, ami itt van, az helyes. Sokkal inkább tudatában kell lennünk annak, hogy a mély a legfontosabb haszonállat. Nélkülük az emberek nem tudnának túlélni. A leg legtöbb haszonnövényünk függ a méhek pózásától. Ha Hollandiában megnézzük a nagy gyümölcs ültetvényeket, akkor tudjuk, hogy a gyümölcs ö, termesztője ö, nagyon is függ a méhektől, és szívesen fizet is azért, hogy a méhek megporozzák a növényeket, hogy legyen a végén gyümölcs. Két évvel ezelőtt egy állásfoglalásban már hivatkoztunk arra, hogy szükség van szigorúbb törvényekre a méhek halandóságát csökkentendő. Nagyon fontos, hogy az európai állategészségügyi dokumentumok közé fel kellene venni a méh betegségek sorát. Üdvözlöm a bizottság által foganatosított intézkedéseket, és hogy támogatták a nemzeti méhészeti programokat. Azonban a vitam általában azzal foglalkozik, hogy mi a viszony a gazdák a növényvédőszerek alkalmazása és a méhészek között. De hölgyeim és uraim, a tapasztalat arra mutat rá, hogy széles körű megközelítése van szükség a méh egészség elősegítéséhez, és nagyon fontos, hogy szélesebb körben gondolkozzunk. Sokrétű a méh halandóság témaköre. Mindenki mindenkivel és minden mindennel összefügg, Különböző betegségekről van szó, parazitákról, vírusokról, vannak hiánybetegségek, amelyek a virágok hiánya miatt alakulnak ki, hogyha csak repce pollennel táplálkozik a méh, hát akkor az az egészségének árt. A klíma is hozzájárul, a genetika is megteszi a magáját. Aztán a méh kaptárak megfelelő ápolása, ezek olyan kihatások, nem megfelelő növényvédőszerek például, mind ide ö, említendők. Nagyon fontos, hogy a tudásunkat, ismereteinket növeljük, nagyon fontos, hogy a kutatók, a gazdák és a méhészek közötti kapcsolatot javítsuk és elősegítsük. És ahol a méh halandóságot a nem megfelelő növényvédőszerek okozzák, ott akkor a méhészek és a gazdák között meg kell erősíteni az együttműködést, és támogatni kell. Mint említettem, holisztikus és koordinált megközelítésre van szükség, és ide tartozik egy további pénzügyi támogatás is, méghozzá 2013 után is, amiről itt döntöttünk, ez csak a 2013-ig terjedő időszakra vonatkozott. Ami a további intézkedéseket illeti, megfelelőbb hozzáférés kell az állati állatgyógyszerekhez biztosítani. A méhek védelme a társadalom érdeke és a mezőgazdaságé. Korábban a legtöbb gazda méhész is volt. Erről se feledkezünk el, ha megnézem a falumat, korábban 10-15 méhész volt. Most már egyetlen egy méhész sincs. Az így mellékesen ö, űzték ezt a foglalkozást is, tehát egyfajta melléküzemel volt a méhészet. Hát a méhecske az Ugye nem olyan állat, amit simogatni lehet. Ma már nem olyan érdekes a méhecske. Ezért is el kell gondolkozni. Hát e miatt is csökkent a méh állomány. A méhek nem vad állatok, hanem házi állatok. Ápolni kell őket, táplálni kell őket. És ez nyilván a méhészek kezében van. Kevés méhészünk van, kevés profi módon dolgozó méhész van. A fiatal méhészeket, legyen hobbi méhész, vagy profi méhész, ezeket támogatni kell, hogy a méhész szakmát a jövőben is válasszák, hogy ne halljon ki ez a szakma. Ösztönzőket kell biztosítani, hogy az emberek válasszák a méhész szakmát. Európa szerte érvényes útmutatásokra van szükség, és megfelelő képzési oktatási programokra is nagyon fontos kiemelni, Görling úr meg is tett, Görling hogy meg is tette, két évvel ezelőtt nagyon jó intézkedéseket vezettünk be a méhek védelmére. Például a növényvédőszerekről szóló irányelv felülvizsgálatánál. A növényvédőszerekről szóló irányelv nagyon fontos irányelv, amelynek fontos szerepe van a növényvédőszerek megfelelő alkalmazásánál. Az új engedélyezési rendelet két hét múlva fog hatályba lépni, és a méhekre való hatásuk is szerepel ebben a dokumentumban. Tehát itt még azért számítunk arra, hogy javul majd a méhek helyzete. A szereket csak akkor szabad engedélyezni, ha alkalmazásuk elhanyagolható hatással van a méhekre, és nem vezet akut, krónikus betegségekhez, amelyek befolyásolhatják a méh állomány életét és egészségét. Hölgyeim és uraim, két hét múlva ez a rendelet hatályba lép, tehát új impulzusokat várunk. Azt hiszem, hogy a tagállamok feladat és a bizottsági, hogy megvalósítsa ezt a rendeletet, és hogy ellenőrizze is ennek a megvalósítását. A kockázatelemzést felül kell vizsgálni, hiányosságokat fel kell oldani, már megfelelő, meglévő rendeleteket kell igazából jobban végrehajtani, nem újakat kell hozni. Szeresképpen a bizottsághoz azt a kérdést intézném, a közleményben tehát az szerepel, hogy van egy EU referencia labor, amely a mély egészségügyel foglalkozik. 2011 áprilisában fel kellene állni annak a hivatalnak, ez a referencia labor egyáltalán működik-e, felállt-e, és ha működik, hogyan működik. Very much. Uh... Szépen köszönöm. A következő árnyék előadó Pavel Bok. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Szeretnék köszönet mondani az előadónak, hiszen ez a téma roppant fontos. Szeretném üdvözölni a bizottság kezdeményezését is, hiszen nagyon komoly dologról van szó. Most néhány kiegészítést tennék. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok olyan új növényvédőszer van, amely mérges. Ezen anyagok közül néhányat a szakemberek a méh pusztulásának okának tartják. Ebben az összefüggésben megnevezném azt a veszélyt, amelyet a neonikotinok jelentenek. Ezeket az anyagokat hormonális receptorokként alkalmazzák, és néhány tagállamban jelentős mértékben hozzájárultak a méhek hatálához. Néhány országban megtiltották ezeket, azonban szerintem az egész EU-ban meg kellene ezeket az anyagokat tiltani. Azonban még olyan esetekről is szóltam volna, amelyekben kínai mérgezett méz találtak. Tehát itt méhkolóniák paralíziséről van szó, ami azt jelenti, hogy egész méhkolóniák pusztulásához vezetett ez a dolog. Egy gyulladásról van szó, és ezzel foglalkoznak el a jövőben is. Hogy a vírus vezetett a méh populáció pusztulásához, még nem nyert megalapítást. Néhány tanulmány úgy gondolja, hogy a vírus elterjedése néhány országban már nagyon elterjedt. Azonban szerintem lépnünk kell, mielőtt tovább terjed a vírus, és szerintem a Kínából származó importokat jobban ellenőrizni kell. És nem csak kínai importokra vonatkozik ez, hanem az egyéb EU kívüli importokra. Azok a tényezők, amelyek befolyásolják a méhek életét, szociális jellegűek is lehetnek. Egy tényező nem lehet egyedül felelős egy egész populáció kipusztulásáért. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy további kutatásokat is finanszírozunk, és hogy összehasonlítható adatokat gyűjtünk, amely lehetővé teszi azt, hogy megfelelő válaszokat kapjunk a kérdésekre. Addig pedig a megelőzést kell szorgalmaznunk. Köszönöm. Következő felszólaló. Hugens úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Intanto la collega, eh, Tehát szeretnék köszönetet mondani Gerlin kolléganőnek, aki kiváló munkát végzett, nagyon jó alapot adok. Azokról a szempontokról szólt, amelyekért a MB bizottság felelős. Úgy gondolom, hogy aggódnunk kell, hiszen olyan a helyzet, hogy a méhek helyzete egyre rosszabb, és az összes többi beporzó állat helyzete egyre rosszabb. Tehát ez egy komoly probléma, amely most fenyegeti az ökoszisztémánkat. Ez nem egy potenciális probléma, ez már itt van. És számos negatív következményt is látunk. Nem csak elméleti agályokról van tehát szó. Úgy gondolom, hogy a legtöbb ok tudományosan egyértelműen igazolódott, hiszen parazitákról szó van, amelyek a méhek immunrendszerét gyengítik, nincs elég állatorvosi ellátás, ezen kívül eltűnnek a vadvirágok, a klímaváltozás következtében, az intenzív mezőgazdaság következtében. Éppen ezért nagyon pozitívan vesszük a véleményét, és szeretnénk, hogyha az Európai Unió ezen a téren is létrehozna egy referencialabort. Ezen kívül lényeges az is, hogy pontosabban utána járunk, hogy mely stressz tényezőkkel hogyan kell majd bánnunk. Két számot neveznék meg, itt arról van szó, hogy nincsen tudományos bizonyíték arra, hogy a GMO-k a méh populációkat hátrányosan befolyásolják. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy gondolkozzanak a következőkön. Esetleg nincsen tudományos bizonyíték. Azonban a természetes egyensúlyok eltolódása hosszú távú dolog és rövid távon nagyon nehéz ezeket igazolni. Fontos az is, hogy a jelentésünkben ezt nevén nevezzük. És hogy még egyszer utána járunk a dolognak. Ezen kívül azt is látjuk, hogy a modern növényvédőszerek milyen hatása vannak a környezetre, és hogy ez nem igazolható. De tényleg a tudomány is megvizsgált bizonyos dolgokat, és az ellenkező irányba mennek ezek az eredmények. Két évvel korábban például információkat kaptunk arról, hogy a Coop egy szupermarket lánc nyilatkozott arról, hogy nyolc különféle növényvédő károsan befolyásolja a méhek egészségét. Én ezt egy kicsit azért nyíltabban fogalmaznám meg. Akkor nézzük meg eh, a jó gyakorlatokat. Figyelembe kell vennünk a méhészkedés sajátságos pontjait, figyelembe kell vennünk az érintett szereplőket. Mi a hivatkozási pontja? A a legtöbb méhész kisvállalkozó. A méhészek 98%-a kisvállalkozó, és az övék a kaptárok 67%-a. Most még a saját bizottságunk illetékességéről szólnék néhány szót utalnék a 1698-as rendeletre, amely a vidék és térségek fejlesztéséről szól. Ebben a rendeletben szorgalmazzák azt, hogy a lehető legjobb állatvédelmi feltételeket biztosítsanak. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a törvényes előírásokon túl is biztosítani kellene ezeket a feltételeket. A méhek esetében nincsenek pontos állatvédelmi előírások, tehát nem is igazán lehet ösztönzést adni, hogy még jobb legyen a helyzet. Tehát nincsen társfinanszírozás megfelelő intézkedéseknél. Tehát itt a méhészek anyagi támogatása nehéz lenne, hiszen hiányzik a konkrét hivatkozási pont, és pedig ez a mi illetékeségük itt. A következő felszólaló Taylor képviselő. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Michel Rivázi helyén ülök itt, ő a zöldek részéről az árnyék jelentéstevő, de ma nem tudott eljönni. Nagy érdeklődéssel foglalkoztam a méhészeti kérdésekkel. Rivasi asszonynal és Chris davis a parlamentben, és engedjék meg, hogy felolvassam azt a fejezést, amit Michel készített. A még kifejezés, ugye a még egészség egy kicsit félrevezető Természetesen ugye a méhek mézet állítanak elő, de ezen méz előállítás értéke mellékes, hogyha a beporzást veszük figyelembe, amit ugye a méhek végeznek. A rovarok általi beporzás 130 milliárd eurós haszont hoz, ez pedig a mezőgazdasági termelés 9,5%-át teszi ki. Tehát a méhek teljes gazdasági értéke, hogyha a beporzást nézzük, akkor ez legalább 10-szer, 20-szor meghaladja a méhek által előállított termékek teljes értékét. Azt hiszem tehát, hogy talán egy kicsit helytállóbb lenne, hogyha a méhek, a beporzásról beszélnénk. A méhek ugye a világon mindenfelé eltűnő eh, félben vannak, ez pedig egy komoly fenyegetést jelent, hiszen számos mezőgazdasági termény beporzásáért ők felelősek. 115-ből eh, 97 fontos mezőgazdasági termény rá van utalva az ilyen rovarok általi beporzásra, és nagyon fontos termények, mint például a kávé is ide tartoznak, és egyértelmű, hogy ha a méh populációk továbbra is elpusztulnak, akkor ennek pusztító hatása lesz a vidékfejlődésre, a mezőgazdaságra és az élelmezésbiztonságra is az egész világon. A bizottsági közlemény egy jó áttekintést ad számos aspektusról, amely a méhek egészségével hozhat összefüggésbe, ugyanakkor azonban egy kicsit pontatlannak tartjuk. Ha figyelembe vesszük, hogy a beporzással kapcsolatos komoly fenyegetés megvalósul. Ha ezt nézzük, akkor véleményünk szerint többre van szükség, mint egy közleményre, egy cselekvési tervre van szükség, fellépéssel, konkrét fellépéssel, konkrét célokkal, és érdeklődéssel várjuk erre a bizottság reakcióját. Ami pedig a véleménytervezetet illeti, Julie Görling tervezetét, többé-kevésbé mindazzal egyetértünk, amit kifejt, de őszintén szólva az ötös bekezdés, egy kicsit homályban hagy bennünket a tulajdonképpeni cél a kapcsolatban ezt ő valóban komolyan gondolja, hogy az ötös bekezdésben azt írja, hogy nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a GMO-k, illetve a rovarírtó szerek káros hatással vannak a méh populációra, és a különböző tesztek ezen termékekkel kapcsolatban nagyon is szigorúak, és kockázat enyhítési és élelmiszerbiztonsági intézkedések is párosulnak ezzel. Ez igazából meglepő, hiszen ez a kijelentés abból indul ki, hogy a legutóbbi ciklus során ugye döntések születtek a méhek egészségének megerősítésével kapcsolatban, és 2009-ben ugye a peszticidekkel kapcsolatban is jogszabály született. Ha megnézzük, hogy a méh populációra mindez milyen hatással van, illetve a méhek hogyan viszonyulnak a rovar írtószerekhez, nos, ezt nem tanulmányozták, és a méh lárvák helyzetét sem sikerült alaposan tanulmányozni, és azt sem, hogy a beporzásra ez milyen hatással van. 2009-ben a parlament orvosolta némileg ezt a helyzetet, ugyanis konkrét kockázat alapú kritériumokat vittünk a rendeletbe, ide kapcsolódnak ugye a krónikus hatások, illetve a még lárvákra és a méhek viselkedésére gyakorolt hatások is. És olyan tanulmányokat is kértünk a bizottságtól, amelyek betekintést adnak arra, hogy a méhek konkrét kitettsége ezen problémáknak milyen. Tehát véleményünk szerint a bizottság kötelezettséget vállalt, és aktívan dolgozik annak érdekében, hogy az adatokat felülvizsgálja, de a saját előrejelzései értelmében az új rendelkezések csak 2013, illetve 2014 után lépnek életbe. Ugyanakkor visszamenőleges hatályúak nem lesznek, hanem csak az új aktív hatóanyagok jóváhagyási kéremeire lesznek majd érvényesek. Ezen új adatkövetelmények fontosak lesznek majd, hogy a e, méhek egészségét megfelelően elemezzük, de 2013-14 után újabb 10 év kell, hogy elteljen, míg e, egy szigorú jóváhagyási eljárás lép életbe a rovarítószerekre vonatkozóan. A jelenlegi kockázatenyhítő intézkedések pedig egyáltalán nem kielégítőek. A Németországot nézzük, Németország nem függesztette volna fel jó néhány termék jóváhagyását, ugyanis további értékelést tartott szükségesnek. Nem azt állítjuk, hogy az összes peszticid az egyetlen oka annak, hogy a méh populáció csökkenőben van. Ez azt hiszem, hogy teljesen megalapozatlan lenne. De az a tény, hogy kizárjuk a peszticideket, a kockázati tényezők közül, amelyek ugye a még populáció csökkenéséhez vezetnek, és ha azt sugaljuk, hogy minden rendben van, ahogyan Görling képviselő a hármas és ötös bekezdésben ezt sugalja, nos szerintem ez ugyanennyire felelőtlen. Hallottuk, hogy kollega egy ideje azt mondta, hogy és az elővigyázatosság elvével akkor mi történik? Nos, én is ezt kérdezem, mi történik ezzel az elvvel? Úgy tűnik, hogy ezt egyáltalán nem alkalmazzuk. Tehát azt kérjük Görling asszonytól, hogy talán ezt fontolja meg ismételten, mert ez egy radikális eltávolodás az eddigi állásponttól, a parlament eddigi álláspontjától. Másodszorban pedig a jelenlegi változások tekintetében még több évre van szükség ahhoz, hogy a jelenleg intézkedések hatékonyak legyenek. És kontraproduktív azt sugalni, hogy eh, a jelenlegi helyzet eh, nem biztonságos. Ami pedig eh, a peszticidek engedélyezési eljárását illeti, a parlament egységes álláspontjának követően javulás következett be ebben a tekintetben. Tehát köszönöm Görling asszonynak ezt a jelentést, és talán arra kérném, hogy bizonyos aspektusokat gondoljon át ismét. Köszönöm. Még mielőtt a utolsó árnyék jelentéstevőnek adnám meg a szót, egy elég bizarr helyzet állt elő. Ugyanis nincs több alelnökünk, Nekem pedig el kell mennem a, egy, egy jelentés megvitatására az élelmiszerek címkezéssel kapcsolatban, és a szabály az, hogyha nincs több alelnökünk, akkor a legrégebb óta itt eh, ebben a bizottságban levő képviselő veszi át az elnöklést, és ez Krista Klász. Tehát eh, ha nincs ellenvetés, akkor eh, átadnám az elnöki szerepet Krista Klásznak. Sok szerencsét! Köszönöm. Karl Schlüter. Hát engem is egy kicsit meglepett, váratlan ért ez a helyzet. Olyan ez, mint a mély vízbe ugranék, de a titkárság is itt van, úgyhogy a segítségemre lesz. Ezek után pedig Katinka Liotárnak adnám meg a szót az árnyékjelentéstevőnknek. Ja, dank u wel, mevrouw Klaas. En ook ik moet naar de... Köszönöm szépen. Klász asszony. Nekem is el kell mennem arra az ülésre, ahova Schlüter kolléga megy, tehát a nagyon hosszúra nem nyújtom a szót. Először is azt szeretném mondani, hogy üdvözlöm, hogy jelentést írunk a méhekről és a velük összefüggő problémákról. Már sokkal korábban utalt a parlament arra, hogy aggódik a méh halandóság miatt. Az előadónak is szeretném köszönetemet kifejezni ezért az első tervezetért. Szeretném megragadni felszólítását, hogy együtt dolgozzuk ki ezt a szöveget, amilyen jól csak lehetséges, hiszen számos olyan aspektus van, amelyekről még nem sikerült eleget írni, vagy amely hiányzik. De először is szeretném megkérni az előadót, hogy nézze csak meg a címet, hiszen az áll itt, hogy a méztermelő méhek egészségéről. Ez viszont azt is jelenteti, hogy hát néha egy kicsit meghűlnek ezek a méhecskék, egy kicsit influenzása. De hogy igazából miről van szó, az az, hogy itt tömegesen pusztulnak a méhek. És hogyha jelentést írunk egy olyan jelentést, amelyben az aggodalmainknak adunk hangot, akkor a címnek is viselnie kell ezt. Tehát szeretném megkérni, és módosítókat is nyújtok be ennek érdekében, hogy változzon meg a cím, legalábbis úgy, hogy még pusztulásra, vagy valami hasonlóra, hogy konkrétan a problémáról legyen szó. Ahogy saját maga is mondta, a még pusztulás oka egy többszörös ok. És említ egy aktát, említ egy gombát, tehát itt a gyógyszerekből származó káros nem tudom teljes mértékben felvállalni, de az biztos az, hogy egy bizonyos irányban nem is tudjuk, hogy mennyire ilyen tömeges a méhpusztulás. Gondolom, hogy nem elégséges kijelenteni azt, hogy a növényvédőszerek, a GMO-k, erről szó van, és hogy különben is nagyon óvatosak vagyunk, hogy az élelmiszer biztonságot meg kell vizsgálnunk. A jelentésben ki kell jelentenünk, hogy kutatni szeretnénk és pedig, hogy a GMO-knak milyen a szerepe, milyen a növényvédővédek szerepe. Mi például a telefon, a mobiltelefon továbbító reléállomások szerepe, hiszen ezek sugároznak. Meg kell vizsgálni ezeknek a dolgoknak a hatását, hiszen elképzelhető, hogy a sugárzás kihat a méhekre is. Szerintem a nem kereskedelmi érdekeket kell védenünk, tehát elnézést, nem szabad a kereskedelmi érdekeket védeni, hanem a méheket kell megvédenünk. Ez lett volna az én hozzászólásom, és remélem, hogy erősíthetem a jelentésüket. Köszönöm. Köszönöm. Liotard asszony. Akkor most lezárom az árnyék előadó körét, és Kriton Arsenisnak adom át a szót. Thank you very much, sir. Uh, Köszönöm szépen szeretném eh, megköszönni az előadónak a munkáját, és szeretném kihangsúlyozni, mint számos kolléga előttem, hogy itt három lényeges pont van. Tehát a neonikotin jelenléte a növényvédőkben, a rovarírtószerekben. Ez egy nagyon aggasztó téma. Számos ország figyelembe vette már, hogy milyen hatása van ennek az anyagnak, tehát halálos hatása van ennek a rovarírtónak, és pedig a méh populációra is. De a madár populációra is. Azt is tudjuk, hogy Németország, Franciaország, Szlovénia, Olaszország betiltotta ezeket a rovarírtókat, és most itt az ideje, hogy az Európai Unió is lépjen. Egyidejűleg itt van a GMO téma, és főleg bizonyos alkotó részeik miatt. Hiszen Mexikói és francia tudósok is igazolták, hogy a méhekre igenis kihatással vannak a GMO-k, de még nincsen elég tanulmány, hogy részletes érvekkel álljunk elő. Például az elektromágnes és mezők is kihatnak a még populációra. Látjuk, hogy korlátozott számú tanulmány van, és dönthetünk is, hiszen kötelesek vagyunk a Lisszaboni szerződés értelmében, hogy tegyünk valamit, hiszen amíg bizonyítás nyer, hogy nincsen káros hatása az említett anyagoknak, vagy a gémoknak, addig óvatosnak kell lennünk, hiszen nem csak a méheket védjük, hanem saját mezőgazdaságunkat is. Köszönöm. Köszönöm, Arsenis úr. A következő és utolsó felszoroló Elizabeta Lukasiewskaja. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy írt erről a nagyon fontos témáról. A méhek halandósági aránya nagyon komoly probléma. És nem tudom, hogy nincs-e túl késő, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A hármas pont alatt igazából csak három tényezőt nevez meg, amely a méhek pusztulásához vezet. Én szívesen eszmét cserélnék a méhészekkel is. Az előttem felszólalók említették, hogy amatőrök, és nincsen szakismeretük. Higgyék el nekem, hogy generációról generációra adják át az ismereteket. És hogyha tényleg csak az itt említett három tényezőről lenne szó, akkor szerintem nem lenne a méhpusztulásnak ekkora mértéke. Szerintem a probléma lényege többek között abból áll, ahogy a méhészek is mondják, hogy a pusztulás oka a rovarírtókban is keresendő, hogy bizonyos rovarírtó szereket alkalmaznak. Éppen ezért agályaim vannak, amikor azt olvasom, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a növényvédőszereknek nincsen kihatása a méh populációkra. Én hiszek a méhészeknek, hiszen a méhészek évek óta figyelik ezeket a jelenségeket. És úgy gondolják, hogy itt tényleg létezik ez az ok-okozati összefüggés. Számos árnyék előadó hangsúlyozta, hogy a méhnek óriási jelentősége van a saját létünk tekintetében és az élelmiszertermelés tekintetében. Ez egy óriási probléma, és a tudósok is foglalkoznak vele. Úgy vélem, hogy jobban oda kellene figyelnünk nem csak az okokra, hogy miért hal ki a méztermelő méh, hanem meg kellene néznünk, hogy a rovarírtó és növényvédőszerek engedélyezési folyamata hogyan is néz ki. Hiszen a méhészeknek megvan a szaktudása, és ez alapján, a szaktudás alapján pedig jobban meg kellene nézni, hogy milyen növényvédőszerek vannak. Ezen kívül a méhészeknek szüksége van a továbbképzésre és az anyagi támogatásra is. Számos mezőgazdasági ágazat óriási támogatásokat kap, míg a méhészekkel elég mostohán bánnak. Tehát foglalkozzon ezzel a problémával is. Köszönöm Luka Csijevszkája asszony, és most átadnám a bizottságnak a szót. Ladomada úr van itt a bizottságtól, és megkérném, hogy itt a növényvédőszerekről hallott ellentmondásos véleményekre is térjen ki. És a jelenleg idevágó és hatályba lépő rendelet nem tartalmaz már ilyen témákat. Öné a szó. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék arra emlékeztetni, amit a bizottság már eddig elért. És hogy a jövőben még mit szeretne csinálni. Méghozzá a méhek egészségét illetően. Kilenc referencia a laboratórium létezik. Ez a közlemény egyetemében sikerült. Egy francia ö, laboratórium idén április 1-én felállt, elkezdte működését, 250 ezer eurót szentelnek az első hónapokra. Aztán van még néhány tevékenység, amit beterveztünk, képzésre, oktatásra, a hatóságokat, illetve a méhészeket is képze, képezni kell. Támogatni kell a nemzeti méhész programokat és kutatási programokat. A jövőben ugye a mi halandóság okait feszegettük. Még arra nincs lehetőség, hogy pontosan megmondjuk, hogy mi történik. A referencialabor technikai segítségével szeretnénk előre lépni. Ez egy kísérleti projekt, amelyet a tagállam kidolgoz, és szeretné a problémát megragadni. Több programot kívánunk bedolgozni, szeretnénk megszigorítani az engedélyezési, a növényvédőszerek engedélyezési szabályait ez az új növényvédőszer csomag részét képezi, nyilván jól ismerik ezt a csomagot. A bizottság arra törekszik, hogy garantálja, hogy az új jogalkotás végrehajtása is sikeres legyen. Ez egy nagyon speciális év és téma. A kolléganőm talán majd erről tud valamit mondani. Ha megengedik, akkor szeretném arra a tényre felhívni a figyelmet, hogy a, mm, az orvosi, állatorvosi termékekről készül majd egy felülvizsgálat, amiből kiderül majd, hogy a méhek egészségére milyen hatással vannak ezek a kizikmények. Nagyon fontos, hogy a mézben csak bizonyos százalékú maradvány szabad, hogy lelhető legyen. Ami az gyógyszer, állatorvosi gyógyszer alkalmazását illeti, meg kell vizsgálnunk a méhek betegségét, esetleg a kollégák is szeretnének valamit hozzátenni. Az én mint ha egyetértenek asszony. Köszönöm szépen. Ázenész úrnak lenne egy kiegészítő kérdése. gondoltam, hogy meghallgatom a bizottsági másik kollégát, és a kérdésem az volt, hogy a bizottságnak van-e dátuma, pontosabban mikor zárják le a tanulmányt, van-e időpont, mikor lesznek adatok. Ha vannak adatok azzal kapcsolatban, hogy mik okozzák a mi halandóságot, mi mást fognak még alkalmazni? Esetleg megkérem a tisztelt kolléganőt, hogy válaszába építse be erre a kérdésre való választ is. A kísérleti projekt, amelyet a bizottság, amit a három évig fog tartani ez a kísérleti projekt. És természetesen ennek nincs közvetlen kapcsolata ahhoz hogy hogyan határozzuk meg a méhek halandóságát növényvédőszerek által. Nem biztos, hogy három év múlva megértjük, hogy a mostani növényvédőszer milyen hatással van a mély populációk halandóságára. Sajnos erre nincs lehetőség pontos időpontot meghatározni. Ami a megelőzési elvet illeti a növényvédőszerekről, a kollégának adom át a szót. Köszönöm szépen. Szeretném arról biztosítani önt, új adatkövetelményekkel foglalkozunk, ami az engedélyezést és jóváhagyást illeti, ezek a, az adatkövetelmények első alkalommal tartalmazzák azokat a követelményeket, amelyek a kockázatok, növényvédőszerek által okozott kockázatokat illetik. Nagyon fontos, hogy azokat a következményeket meghatározok, amelyek nagyon is végzetes következményekkel járnak a méhekre. Ezek az adatkövetelmények 2013-tól lesznek majd alkalmazandóak, és azt várjuk, hogy ezeket azonnali hatállyal lehet alkalmazni nem tíz év múlva kell őket alkalmazni, hanem azonnali hatályon. Minden tagállamban kötelező lesz, amikor új engedélyezést adunk a növényvédőszerekkel kapcsolatban. Ez igaz, hogy az aktív elemek értékelése, elemzése mm, tíz éven keresztül lesz érvényben. Elvben újabb elemzést nem hajtunk végre, ha csak nincsen szükség új adatokra. A tagállamoknál az új növényvédőszerek engedélyezése az új adatkövetemények alapján kerül meghatározásra, nagyon fontos. A neonikotonaidok esetében a bizottság felülvizsgálta az engedélyezési követelményeket, feltételeket 2010-ben. Van egy irányelvünk, a 21-es, 2010-es irány, elv, ahol azt kértük a tagállamoktól, hogy monitoring programokat hajtsanak végre a neonikotinoidokról, hogy elkerüljük a negatív hatásokat, mármint a még kaptárakra történő negatív hatásokat. Most fogjuk megkapni az első adatokat az év végén pontosabban, de nem tudjuk, hogy tudunk-e döntést hozni a adatok alapján, amelyet megkapunk majd az év végén, most, ami az információ értékelését illeti, a tagállamoktól kapunk, tagállamoktól kapunk ugye információkat, a bizottság a tagállamoktól kapott információk alapján felülvizsgálja az engedélyezési feltételeket, követelményeket. Dolgozunk a témán, és továbbra is a megelőzés, az elővigyázatosság elvét alkalmazzuk. Köszönöm szépen a kiegészítő megjegyzéseket. Görling úr, a asszony most kapja meg a szót zárásképpen. Köszönöm szépen. Egy-két dolgot azt hiszem, hogy jó lenne elmondani. Most nem hiszem, hogy mindenki hozzászólására tudnék reagálni. Több minden megismétlődött, tehát több megjegyzés. Szeretném a bizottságot arra emlékeztetni, hogy ennek a véleménynek mi is a státusza. Ez egy vélemény az Agri Bizottság saját kezdeményezésű jelentéséről. A cím, a hatály kérdése, hát ezeket az Agri Bizottság határozta meg. De hát a képviselők tudják, az elnökünk egy időn keresztül tárgyalt az Agri Bizottság elnökével, azt akart elérni, hogy közös hatáskörrel rendelkezzünk ebben a jelentésben. Ezt sajnálhatjuk persze, de hát a véleményt ennek ellenére meg kell fogalmazni, persze ezt ne felejtjük el. Mert ha nem veszük ezeket figyelembe, akkor a vélemény több része nem lesz majd elfogadható. Tehát úgy kell készíteni a véleményt, hogy ez az agribizottság indítványához kapcsolódó véleményét. Nem lehet szó a cím megváltoztatásáról, azt hiszem, hogy ez egy kis mellékvágány. Mi is a fő probléma? A méhek egészsége, a mézet emelő méhek egészsége. Ők azért a háziasított eh, agrár ágazatban lévő állatokhoz tartozó témakör. Igyekeztem más mm, porzással foglalkozó rovarok szerepét is bevonni, a jelen véleménynek nem tartozik hatájába. Ezt én még említettem. Ez az első pont. A második világos pont, amely felmerült, a neoniktonoidok. Sok nyilatkozat született két részéről és mások részéről az a kapcsolatban, hogy halálos hatásuk van, bizonyítottan. Nos, hát én nagyon óvatosan fogalmaztam az ötös pontot a véleményben. Ez az az abból fakad, hogy ez a megszövegezés megfelel annak, amit bemutattak nekünk a bizottság dokumentumában, és amit elismertek a az állásfoglalás indítványban is, tavaly novemberben. Én tudom, hogy vannak, mert nagyon sokan készítettek kis tanulmányokat, ahol volt arra történő jelzés, hogy van bizonyíték arra, hogy a neoniktonoidoknak van hatások. És én ezt nem fogom takadni, ezt a tényt. Egy elég széles körű jelentést nyilatkozom, de tessék, lehet módosítani, módosítókat lehet hozzá készíteni. De kérem szépen, ne csak erre reagáljanak, mert ez a vélemény lehetőség arra, hogy befolyásoljuk az agrárbizottságot, kiváltképpen a kappal kapcsolatos tárgyalásokat, hogy elmondtuk, hogy minket aggaszt az, hogy nincsen pénz garantáltan 2013 után. Ez a finanszírozás a kapon keresztül érkezik. Ha itt elakadunk a neoniktonaidok miatt, akkor egy, elszalasztunk egy alkalmat. Itt a biodiverzitásról szóltam. Ezek nagyon fontosak, hogy ezeket eljutassuk az Agrárbizottsághoz. Álláspontunkat erről. Álláspontunkat arról, hogy a monokultúráknak milyen hatásuk van. Visszatére a GMO-kra lehet, hogy a GMO tenyésztésről van szó, vagy lehet, hogy a monokultúra van szó, a a gén manipulált szervezetek monokultúrákban jellemzőek. A méhek nem szeretik a monokultúrát, a változatos táplálékot szeretik. Tehát azt mondanám, amit elmondtak, mindent feljegyzek a neoniklonaidokról, de kérem szépen, hogy valóban szilárd tudományos alapon alap kell alapon ezeknek a kérdéseket, nem érzelmi alapon. És kérem szépen, ne csak erre figyeljünk, nézzük meg a jelentés többi részét, és ezzel kapcsolatban fogalmazzanak meg véleményt, mert szerintem van lehetőségünk arra, hogy beszéljünk a kollégáinkkal közvetlenül az Agrárbizottságban, és elmondjuk nekik, hogy mi az érzésünk ezzel kapcsolatban, mit gondolunk erről, az agrárágazaton és a kapon, kapon belül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Göring asszony. Ezzel ezt a mai vitát lezárjuk. Mindenkinek lehetősége van módosítókat beadni. A módosítók beadási határa ideje június 15. Kicsit ezt eltoltuk, mert az Agrárbizottság, mint Illetékes Bizottság később fog erről szavazni. Az MB Bizottságban a szavazás július 13-án lesz. Várjuk a módosítókat, köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a 20-as pontra. Itt a földhasznált közvetett megváltozása áll a középpontban. A bizottság szeretné 2010. decemberi közleményét megvilágítani. Meg is adnám először a bizottságnak a szót. Philip Owend úr a bizottság részéről itt van, és meg is adom neki a szót. Thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Nem Philip Owen vagyok igazából, hanem Hans Fansting. Philip Owen itt ül mellettem. Ez egy olyan anyag, amelyért két főigazgatóság is illetékes, az energiaügyi és az éghajlat ügyi bizottság, főigazgatóság, és együtt fogjuk ezt a témát ismertetni. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk. Azt hiszem ez a második alkalom, hogy a földhasználat közvetett megváltozásáról beszélünk itt. Egy eszmecserét már tartottunk novemberben, és azóta, ahogyan azt ön is megjegyezte elnök asszony, a bizottság december 22-én egy jelentést készített, és nagy örömömre szolgál, hogy ezt most ismertethetem önökkel. Talán némi háttér információ formájában szeretném ismertetni önökkel, hogy miről is van itt szó. Ez egy olyan téma, amely azért merült fel, mert az energia és éghajlatváltozási csomag ezt időszerűvé tette, számos eh, célt tartalmaz ez az EU-ra nézve, egy 20%-os eh, eh, részarányt a megújuló energiaforrások felhasználását tekintve 2020-ig, és a közlekedési ágazatban 10%-os lenne a megújuló energiaforrások alkalmazási rátája. És az üvegházhatású gázok kibocsátását a közlekedésben ugye 6%-kal kellene 2020-ig csökkenteni. Ezek a célkitűzések, és elég határozott ösztönzők is hatályosak azért, hogy szénmentesítsük a közlekedési és a szállítási ágazatot. Arra számítunk, hogy a célok eléréséhez a bioüzemanyagok nagymértékben hozzá fognak járulni, és a tagállamok által benyújtott tervek ezt erősítik meg. A tagállamok ugyanis kifejtették, hogy pontosan hogyan kívánják a 10%-os célt elérni, a szállít, és ebből arra következtethetünk, hogy a célok elérésének a nagy részét a bioüzemanyagok által fogják eh, végrehajtani. Éppen ezért az irányelvek tehát az üzemanyagok minőségével kapcsolatos irányelv is tartalmaz nagyon határozott fenntarthatósági kritériumokat, a kapcsolatban, hogy milyen fajta bioüzemanyagokat lehet felhasználni az EU-ban a célok eléréséhez. Ezen kritériumok kapcsolódnak az üvegházhatású gázokhoz, a bioüzemanyagokhoz, milyen fajta földet lehet felhasználni az ilyen bioüzemanyagok előállításához, és a carbon stock rész szempontjából is, és a biodiverzitást is persze figyelembe vesszük. Vannak olyan földterületek, amelyeket az irányában kifejtünk, ezeket nem lehet felhasználni az üzemanyag előállításához. Felmerült ugye a földhasználat közvetett megváltozásával kapcsolatban bizonyos kockázat, és a bizottság tájékoztatást kellett, hogy adjon az év végéig, ebben a kérdésben, és ahogyan említettem, ezt meg is tettük. A kérdés, hogy eh, hogyan definiálhatjuk és hogyan érthetjük meg igazából ezt a kérdéskört, ugyanis ez egy elég bonyolult eh, kérdéskör. És a vitát hallgatva talán hasznos lenne először is tisztázni, hogy hogyan kell ezt az egészet értelmeznünk. Valójában a bioüzemanyagokat eh, olyan földen, földterületen használítják elő, amelyet korábban más célból használtak, akkor itt a fenntarthatósági kritériuma mérvadó. Ha azonban létező mezőgazdasági használatú területen állítják ezt elő, akkor lehet, hogy másfajta terményeket háttérbe szorít, és lehet, hogy egy adott földterületet mezőgazdaságilag hasznosított földterületé minősítünk, ezt kell érteni a közvetett megváltoztatáson. Ez megnyilvánulhat úgy is, hogy ugye a mezőgazdasági termények iránti kereslet megváltozik, a globális piacokon. Megváltozik az ilyen termények, termékek iránti kereslet. Hogyan állapíthatjuk meg, hogy valójában erről van-e szó vagy sem, ez történik-e vagy sem. A jelentésünkben, a december jelentésünkben leszögeztük, hogy ennek a jelenségnek vannak konkrét kritériumai nem lehet ezt konkrétan megmérni, megfigyelni, tehát az egyetlen módja annak, hogy az indirekt földhasználat megváltozásról bármit is állítsunk, ez a gazdasági modellek felhasználásától válik valóra. A bizottság jelentésében a tájékoztatást adott erről tavaly decemberben. Elég részletesen tájékoztattunk, és a jelentéseket bárkinek a rendelkezésre tudjuk bocsátani. Ami a következtetéseinket illeti, ezen folyamat végén, arra következtettünk, hogy a földhasználat közvetett megváltozása, mint olyan létezik, tehát ezt tudomásul vesszük, ugyanakkor vannak bizonyos hiányosságok és bizonytalan pontok ezzel a modellezéssel kapcsolatban. És Elemzést végeztünk a nemzetközi fejleményekről is, és azt hiszem ez az a pont, ahol átadnám kollégámnak a szót. Köszönöm, Hans. Tehát, ahogy Hans kifejtette, ez egy olyan téma, amelyel a két főigazgatóságunk együtt foglalkozik. Ez egy nagyon bonyolult téma, és a szolgálataink közti koordinációt fontosnak tartjuk, hogy előre haladjunk ezzel a dossziéval. A decemberi jelentés a nemzetközi aspektusokra is kitért. Ez egy viszonylag új terület, de vannak országok, amelyek a földhasználat közvetett megváltozásának tanulmányozásával már foglalkoznak, és a jelentésünk utolsó részében erre is térünk, kitérünk. Megnéztük az Egyesült Államok tapasztalatát, szövetségi szinten, illetve az államok szintjén is. A szövetségi szinten a modellezés már folyik egy ideje, és tanulmányozzák a földhasználat közvetett megváltozásának hatásait. Az államok szintjén pedig ugye Kaliforniában tanulmányozták ezt, és a jogszabályokba is beépítették ezt a kérdéskört, és más tagállamok is foglalkoztak a témával. Egyéb intézkedéseket is figyelembe vettünk, például a föld terület megőrzésével kapcsolatos intézkedéseket, ugye Brazíliában, Argentínában moratórium van hatályban az erdőírtásra vonatkozóan, és a, terület, a földterületeket védik. Nemzetközi szinten tehát megnéztük, hogy milyen fajta együttműködés létezik, a bioenergetikai partnerségeket is tanulmányoztuk. Jó néhány tagállam, Argentina, Brazília is folytat ilyen partnerséget, és megnéztük, hogy milyen munkát lehet együttműködés útján nemzetközi szinten megvalósítani. Összefoglaltuk az érintett felektől kapott információt is, konzultációt végeztünk az egész folyamat során, bevonva az érdekelt feleket, 2009-ben először, majd 2010-ben is, és összegeztük a főbb eredményeket. Például az előzetes konzultáció ugye 2009-ben folyt, 71 választ kaptunk, a 2010-es konzultációban pedig 145-en válaszoltak kérdéseinkre, és a közös kutatóközpont, az ISPRA egy technikai műhelyt is szervezett, ahol in, különböző modellező szakértők találkoztak, és az öt összegyűjtött információt is összegeztük, és ezt a bizottság honlapjára tűztük. Következtetéseket is levontunk persze ebből a gyakorlatból, és mindenek előtt, ahogyan azt Hans már említette, ez olyas valami, amivel a modellezés útján kell foglalkoznunk. A modellezést alkalmazzuk a különböző szakpolitikai kidolgozásnál, ennek megvannak persze maga korlátai. Tisztában vagyunk azzal is, hogy vannak olyan kérdések, mint amelyekkel nem tudunk a modellezés útján foglalkozni. Másfelől pedig azzal is tisztában vagyunk, hogy a földhasználat közvetett megváltozása a bioüzemanyagok általi megtakarításokkal is összefüggésbe hozható, és a bizottság fontos, hogy fellépjen, és az elővigyázatosság elvét alkalmazza. Négy opcióról gondoljuk azt, hogy további eh, kutatás eh, jó lenne ezeken a területeken. Fontos a helyzet további monitorozása, a tudományos fejleményeket is nyomon kell követni. A második opció az volt, hogy eh, az üvegház hatású gázok tekintetében a megtakarítási rátákat emeljük. A bioüzemanyagoknál az irányelv erről már rendelkezik. A harmadik pontunk az, hogy további fenntarthatósági követelmények szükségesek lehetnek. Ugye a jelentés ezekre kitér, de ezeket a témákat részletesebben is tanulmányozni kellene. Ott van például Brazília és Argentina esete. Továbbá fontosnak tartjuk azt, hogy bevezessünk egy tényezőt, amely az üvegházhatású gázok kibocsátását tanulmányozza a bioüzemanyagoknál. Tehát mindezt részletesebben is tanulmányoznunk kell, egyértelmű, hogy további modellezésre szükséges van. A jelentés egy komoly része foglalkozik ezzel, és egyéb bizottsági szolgálatokat is be kell vonnunk, hogy egy hatás értékelést készítsünk erről a négy opcióról. Ez az a munka, amelyet jelenleg végzünk. Bonyolult ez a kérdéskör, ahogyan azt említettem már, és minden bizonyos szorosabb egyeztetésre van szükség a bizottsági szolgálatok között. Folyik még a hatásértékelés elkészítése, sok tennivalónk van még, nem zártuk még le ezt a folyamatot. Amint ez megtörténik, akkor már jobb helyzetben leszünk, könnyebben tudunk döntést hozni, és egy jogalkotási aktus is születhet. Még két hónapunk van. Az ütemezés szerint nem tagadhatom, hogy nagy kihívás lesz produkálnunk valamit még a hátralevő két hónapban. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek hogy bemutatták a témát. Most szeretném megkérdezni a jelenlévő hölgyeket és urakat, hogy ki szeretne hozzászólni. Tonsz úr jelentkezett, parancsoljon Jones úr. Köszönöm. Mint az irányelv ismerője, emlékszem a tárgyalások utolsó óráira. Úgy emlékszem, hogy éjfél és kettő óra között volt. Mi sikerült megállapodnunk, hogy legyen jogalkotási mandátuma az Európai Bizottságnak abban a tekintetben, hogy megoldást mutasson be. Abban a pillanatban, amikor a bizottság elfogadja azt, hogy létezik a földhasználat közvetett megváltozása. Tehát itt a bizottság képviselői közül Hans von Téner azt mondta, hogy létezik a földhasználat közvetett megváltozása, tehát a bizottság kijelenti, hogy tényről van szó, amely komoly tény. Másodszorban Owen úr meg azt mondja, hogy rendben van. Modelleznünk kell elsősorban de más dolgokkal foglalkozunk a modellezés tekintetében, tehát például a klíma változás, az egész energia jóslás ügy, ez mind modellezés. És a modellezésben meg mindig bizonytalanságok vannak. A Lisszaboni szerződés alapján pedig eh, az óvatosság elve alapján kell lépnünk. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy a modellek mindig javíthatóak. Ez mindig nem indokolja azt, hogy nem döntünk. Tehát miért hangsúlyozom ezt a két témát? Még mindig az a benyomásom, hogy a bizottság és főleg az energiaügyi főigazgatóság ellene volt, hogy elfogadja a földhasználat közvetett megváltozásának a tényét. Míg másrészt a parlament és 27 tagállam azt mondta, hogy van ilyen. Bíztunk a bizottságban, hogy eh, lépjen előre azzal, hogy eh, alkalmazza a jogalkotási mandátumát. Azonban a bizottság még mindig nehézségekkel küzdik. Nem azért, mintha ne lenne bizonyítás, bizonyítékunk. Elég sok bizonyítékunk van, hogy tényleg létezik a földhasználók közvetett megváltozása. Más okoknak is lennie kell, politikai okoknak például. Vagy a bizottságnak mondjuk nehezére esik az, hogy elfogadja azt, amit korábban soha nem volt képes elfogadni. Tehát nekem, ez, nekem nagyon nehéz. Hogyan bízhatunk a bizottságban, hogyha az a benyomásunk, hogy a bizottság obskurus okokból kifolyólag nem akar elismerni a tényeket. Tudjuk a belső plegykák alapján is, hogy a bizottság szorgalmazza a küszöbök megemelését. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha lenne egy autónk minden fékkel ellátva, és igazából nem a fékre lépek a baj van, hanem megerősítem a karosszériát, mert tudom, hogy állandóan neki fogok menni a többieknek, vagy a falnak. Még mindig meg vagyok győződve róla, hogy folytatnunk kell a négyes modellel. Erről is szavaztunk a parlament jelentése kapcsán 2008-ban. Tehát egy konkrét kérdésem lenne a bizottsághoz, mik az okai annak, hogy ilyen sok nehézségük van az előrejutással? Hiszen szerintünk Itt uh, létezik a földhasználat közvetett megváltozásának a ténye. Kalifornia is mutatja, hogy lehet modellen alapuló tényeket bemutatni, Kalifornia rendelkezik egy tudományos bizottsággal, amely rendszeresen korrigálja az adatokat. Tehát személyesen nem értem azt, hogy a bizottság miért képtelen elfogadni a tényeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, még négyen jelentkeztek, és szeretném megkérni a kollégákat, hogy rövidek legyenek, hiszen van még egy napi rendi pontunk. Péter Líze kap szót. Ähm, Köszönöm, elnök asszony, természetesen a parlament nem fogadhatja el azt, hogy a bizottság nem teljesít egy világos feladatot amelyet közösen a jogalkotási folyamat alapján a tanácssal közösen delegáltunk neki. Tehát megkérjük, hogy gyorsan és pontosan végezze el a munkáját. Azonban nem vagyok meggyőződve róla, hogy a négyes opció a legjobb, hiszen itt nagyon erős, differenciált, sőt, bürokratikus eljárás javasol. Három kérdést vetnék fel amelyet minnyájunknak fel kell tennie. Nyilvánvaló, hogyha szélsőséges hatásokat látunk, tehát hogyha az esőerdőt kivágják, hogy pálmaolajat termeljenek, vagy ha közvetlen összefüggés van egy nagyon klíma ellenes tevékenység és a bioüzemanyagokat produkáló növények oda telepítése között. Tehát azonban ne tévedjünk át az egyik területről a másikra, hiszen léteznek tényleg pozitív dolgok, és a bioüzemanyagnak pozitív hatása van a klímára. Figyelnünk kell, hogy a szélsőséges példákat ne ismételjük meg, vagy növeljük. És a többi tényezővel való összefüggés máshol is megmutatkozhat, tehát más kérdéseket is megvizsgálhatunk. Mindenki egyetért azzal, hogy klímapolitikailag, környezetpolitikailag, nyersanyagpolitikailag észszerű a fát erősebben alkalmazni, és a cementet például kiváltani a fával. Azonban azok az ültetvények, ahol a fát termelik, esetleg élelmiszert is termelhetnének. Ennek pedig közvetett hatása lehet és igazából ahol el, erdő van, ott élelmiszert lehet termelni. Tehát nyilván ezt így is lehet megfordítani bio termeléssel, de egy hektárról több élelmiszert kapunk. Tehát itt megvan ismét az érdek ellentét a környezetvédelem és az élelmiszer között. A Schleswig-Holsteini környezetvédelmi miniszter asszony például előadta nekem, hogy Németországban egyre több területre van szükség a szélenergiára, ennek pedig kihatása lesz a mezőgazdaságra. Ezt nem én találtam ki, ezt egy illetékes miniszter mondja, egy olyan tartományból, ahol nagyon sok a szélerőmű. A közvetett hatásokat mindenhol látjuk. Éppen ezért óvatosnak kell lennünk, a bizottság terjeszten elő valamit, azonban ne essen át a ló túlsó oldalára, és keltse azt a benyomást, hogy a bio üzemanyag támogatás rossz. Hiszen, hogyha itt a túlburiázásokat lenyírbáljuk, akkor véleményem szerint mégiscsak pozitív hatása van a dolognak. És a dolgot nem kell itt túl bürokratizálni. Köszönöm szépen, Péter Lize. Linda meg Even kapszul. Um, Rövidre fogom mondanom, elnök asszony, nincs sok időnk nem nagyon iridlem a bizottságot, mert ez egy nagyon nehéz feladat. A jogalkotás azon a gondolaton alapot, hogy különbséget tegyünk a jó és a rossz bioüzemanyagok között az egészet. Ugye újra kellett tárgyalni, igyekeztünk megoldást találni. Nyilvánvaló, hogy vannak rossz bioüzemanyagok, Ugye ki fogják vágni majd az erdőket, hogy egész cégeket a bűzemanyaggal, embereket elbocsájtanak, átködnek máshova, és hát nevetségesé tennénk a környezetvédelmi jogalkotásunkat és a fejlesztés jogalkotásunkat, hiszen azt állítjuk, hogy minket a koherencia tüntet ki. Nos, hát az ilyen projektekkel járulnak hozzá 10 10%-unkhoz, hát az lehetne, hogy ez földhasználati változást okozna amúgy is, de valamit találni kell, amely megakadja azt, hogy mi történik, hogyha egy ingatlan fejlesztő agrártöletet az egyik országban, Afrikában, aztán kivágnak egy erdőt, hogy bioüzemanyag gabonát termesszenek. Ugye tárgyalópartnerek nem mindig egyenrangúak, van olyan, akinek nagyon nehéz tárgyalni. Megoldást kell találni. Ugyanakkor nem akarom, hogy állítsuk le a bioüzemanyag termelést. Azzal sem értek együtt. A bioüzemanyag az nagyon sok pozitív erőt rejt. A bizottság már és elkésett, sürgősen cselekednie kellene. Az emberek nagyon idegesek lesznek, egész erdők Következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugye mennyire megbízható a bizottság, az a kérdés. Hát ez nem a klíma főigazgató, hanem az energia főgazgatóságra tartozik. A bizottság három tanulmány finanszírozott. Egyikből Az egyik egy brüsszeli székhelyű kutatóintézet, a napraforgó és a szója tematikájú tanulmány nem felel meg a mi üvegházhatású megtakarítási küszöbünknek nem felel meg az 50%-os megtakarítási aránynak. Ha megnézzük az állók tényezőket, hát fennáll az a veszély, hogy az adatok olyan becsült értékekhez vezetnek, hogy nem vesszük figyelembe a 17-29 millió autót Európában. Nos, természetesen. Ugye van egy olyan opció, hogy a küszöbértéket megemeljük. Tormes úr konkrétan reagált erre. A négyes opcióhoz kellene eljutni. az Tehát ami a, <clears throat> az állomány vagy bármilyen flotta állomány és az állók tényezőket illeti, ez össze kellene kötni. Köszönöm szépen. Úgy Csesz kolléga a következő felszólaló. Grazie Presidente, la mia è una egy kérdésem, méghozzá a bizottság képviselőjéhez intézném. Jogi jellegű a kérdésem. Tapasztalatokra van szó, amelyeket két hete vonhattunk le a plenáris ülésen. A plenáris ülésen Arsenis kolléga jelentését fogadtuk el, és ezzel összefüggésben felmerült egy kérdés a szerződések alkalmazásával kapcsolatban. Kiváltképpen, ami a szubszidiaritás elvét illeti. A földhasználat nemzeti hatáskörbe tartozik. Talajhasználat. És hogyha mi ma közösségi programot szeretnénk bevezetni, amely kötelező érvényű lesz majd a tagállamok számára, különböző élelásokkal, földhasználatán. Milyen jogi alapon tesszük ezt? Hogy lehet az államokat arra kötelezni? A bizottsági közleményben szereplő közképes. Köszönöm szépen, utolsó hozzászóló. Trimopolusz úr. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan ezt a témát valóban alaposan ki kellene vesézni. Ha megnézzük, a, milyen hatása van ezeknek az erdőkre, de vannak közvetett hatások is, hiszen ott, ahol élelmezésre szolgáló gabonát termeltek korábban, most bioüzemanyag gabonát termelnek. Tehát áthelyeződnek bizonyos területek a biodiverzitást veszélyezteti ez, erdőket írtanak ki emiatt. Ha több bioüzemanyagot használnak fel Európában, akkor 96 millió hektárra lenne szükségünk világszerte, hogy a megfelelő bázis növényeket termelni tudjuk, termeszteni tudjuk. Van olyan az Európai Környezetvédelmi Intézet tanulmányában szerepelnek fontos tényezők, arra vonatkozóan, hogy 2020-ig hogy alakul a bióüzemanyag termelés és felhasználás. Egy olyan területen van szó, még kétszer akkora, mint a mai Belgium. Ez lenne a telepítési terület, hogy a további bioüzemanyag igényet ki tudjuk el, igényt ki tudjuk elégíteni. és több millió, 50 valány millióval több CO2 kibocsátás következnek be. Kriton kolléga abból indul ki, 12 és 29 millió közötti autó mozog Európa útjain. Ez az Európai Környezetvédelmi Intézet tanulmánya, és a bizottságnak ezen adatokból kellene kiindulniuk, a földhasználati kérdéseknél. Redner Richard Danke, Frau Vorsitzende. Uh, ich... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a bizottság nagyon helyesen, körültekintő és óvatos. Szeretném bizalmamról biztosítani önöket, hiszen olyan témákról beszélünk, akkor az állók tényezőkkel beszélünk, akkor azt hiszem, hogy biztonságos, vagy biztos tudomás alapon mozgunk. A parlament nem hiába készítette el ezeket a tanulmányokat az állók tényezőkről, tehát nagyon jól tesszük, ha valóban biztos alapokra helyezzük mindezt. Jelenleg egy olyan területen mozgunk, ahol nem direkt, hanem indirekt hatásokkal foglalkozunk. Be akarjuk ezeket vonni, ez a kiváló törvényhozás, amit elképzelünk, hát szerintem akadályá is válhat minden fellépése kapcsolatban. Éppen ezért azt gondolom, hogy a bizottságnak elegendő időt kell biztosítani. Itt a parlament részéről arra kell figyelni, hogy ne előzzük le magunkat, ne haladjuk túl magunkat, hiszen a fenntarthatósági kritériumoknak megvan a létjogosultságuk a bioüzemanyagoknál. De ez az indirekt tényezőket kvantifikálni, ha lenne valamennyire értem ennek az egésznek, hát akkor bizonyos idősikokat kellene követni, és statisztikai adatokat kell meghatározni, mert nem tudjuk a többit olyan pontosan öm, számszerűsíteni. Nagyon fontos tehát a bizottságnak hagyjunk elég, elég időt, mert különben öngold rúgunk. Itt van egy tanulmány előttem, a belső politikák főigazgatósága az Európai Parlament főközgazdaságról van szó, talán ezt a tanulmányt is meg kellene vitatni. Itt a bizottságot bírálja, az Európai Parlament illetékes főigazgatósága. Nem hiszen értem, hogy a kritika miről is szól. Kérem szépen, hogy esetleg tisztázza, hogy milyen konkrét okokat mm, sorolnak fel a bizottság fellépésével kapcsolatban. Nem egészen átlátható. Köszönöm szépen, Richard Szében. A bizottságnak megadom záró rezümére a szót. Van még egy napi rendi pontunk. Még egy dolgot mondanak. Ugye van energia és klíma főgazgatóság. folytatnak-e tárgyalásokat a mezőgazdasági főgazgatósággal? Nagyon jó lenne. Köszönöm szépen, elkezdem, és majd Hans hozzáteszi a maga gondolatait. Először is azt kell mondanunk, Mindenkinek szüksége van a biomüzémanyagra. Ehhez kétség nem fér, a bizottság ezt nem régiben elmondta. A fehér könyvben, a 2050-es ütemterben szükség van a fenntartható üzemanyagokra, bioüzemanyagokra. Sem a klíma, sem az energia bizottság nem mondhatja, hogy akkor bioüzemanyagok viszlát. Tudjuk, hogy a modellezést széles körben használják a bizottságban különböző fejlesztéseknél, pontosabban a fejlesztési figazgatóságnál, de hát a modellezésnek vannak azért korlátai, és itt a modellezés nem politikai, nem szakpolitikák kifejlesztésére, hanem jogalkotásra használnak fel. Tehát egy kicsit tovább lépünk ennél, és szerintem biztosnak kell lennünk abban, hogy mit is csinálunk. Tudomásul veszem azt, hogy többen említették, hogy ezt helyesen kell megoldani, ezt tavaly novemberben is már mondták, inkább több időt fordítsanak rá, de helyes, megbízható, hiteles választ adjanak. Tehát fontos, hogy időt hagyjunk, hogy az opciókat alaposan megvitassuk a bizottságon belül, más szolgálatokkal, az agrár bevontuk ebbe a folyamatba, a kereskedelmi főközgatóságot, a vállalkozási főközgatóságot, nagyon sokan érdeklődnek, az környezetvédelmi főközgatóság is. Tehát ezeket az opciókat megvitatjuk, és szorosan együttműködünk kollégáinkkal. Azonban, ha a hatástanulmány elkészült, ha a négy opciót megvizsgáltuk, azt hiszem a végső döntés politikai vita tárgyát kell képezze. Turmes úrnak szeretnék így reagálni, most pedig átadom a szót Hansnak. Nagyon röviden, eh, elnök asszony, tudom, hogy szeretné ezt a napi rendi pontot lezárni. Pár dolgot említenék, ami úgy tűnik, hogy azt sugalja, hogy az energiafőgazgatóság nem támogatta az állók tényezőket. Ez nem így van, el tudom mondani. A bizottságban nincs olyan ember, aki meggondolta volna magát, mielőtt hatástanulmányt készítünk. Azért készítünk hatástanulmányt, mert szeretnénk megtudni, hogy mik a pontos hatások. Ha ezt vagy azt tesszük, ezért nézzük meg a több, ezért nézzük meg az összes opciót, és függetlenül attól, hogy mit is mondanak erről a városban, vagy mi hír járja, mi nem így gondolkozunk. Nos, egy dolgot szeretnék megemlíteni. A kulcs cél, a megülő energia irányelv kulcsfontosságú célja, az az, hogy valóban kiszámítható környezetet teremtsünk azok számára, akik a megülő a kívánnak beruházni. Nagyon kritikus pont ez, egyetértünk azzal, hogy le kell vonni a konklúziókat, le kell zárni ezt a folyamatot, megoldást kell találni, ami olyan megoldás, amely lezárja ezt a kérdést, úgy, hogy a bioenergia befektetők, beruházók és a más megújuló energiákba beruházók tudják, hogy milyen a szabályozói keret. Amit Filip mondott, meg tudom erősíteni, nem éjjel-nappal, de majdnem azon dolgozunk, hogy ezt a kérdést a végkifejlethez juttassuk el a nyári szabadság előtt. Köszönöm. Köszönöm szépen az információkat, <clears throat> köszönöm szépen a vitát. Hallottuk ugye, hogy a témát nem zártuk le, folytatjuk, nagyon szépen köszönöm. Most pedig rátérünk az utolsó napirendi pontra, 21-es pont, az EMASZ ismerteti a széndiokszid kibocsátásról szóló tanulmányt. Itt vannak uraim, akkor mindjárt meg is adom önöknek a szót. Az utolsó fél órát szeretném, hogyha jól fel tudnák használni. Köszönöm, elnök asszony, igen, tisztelt tagok. Én az IMASZ képviselem itt ma az Európai Parlamentben. Mindenképpen szeretném megköszönni a meghívást, és szeretném bemutatni tanulmányunkat a széndiokszid kibocsátásról, és ketten fogjuk bemutatni. Az egyik megbeszélésünkön 2008-ban a szén lábnyomról a karbonlámnyomról hallottunk, és ez után egy másik tanulmányt készítettünk, ez a tanulmány pedig a széndiokszid kibocsátó rendszerekről szól. Tehát mi a lehetséges opciók a kibocsátás csökkentésére, kiegyenlítésére? Úgy döntöttünk, hogy egy csökkentési tervet hozunk létre. Arról szeretnénk szólni, hogy milyen szerepet játszhat a szénmenedzsment tervben a szénkiegyenlítés. A tanulmányt Tibó Türszell a Delit cég részéről fogja megtenni, ezen kívül a CO2 Logic cég képviselő. Thank you very much, and uh, if you have any questions after... Köszönöm szépen, tehát most átadom a szót, és ha kérdésük van, természetesen készek vagyunk megvitatni azokat. Hello, thank you. Köszönöm szépen, hogy megkapjuk a lehetőséget, hogy bemutathatjuk a tanulmányt, és a tanulmány célja pedig az, hogy eh, a színkibocsátás kiegyenlítést, kompenzációt bemutassuk. Tehát az Európai Parlament is 2016 és 2020 között 30%-os széndiokszid kibocsátás csökkentést vállalt. Az Európai Parlament ennek tekintetében különféle konkrét javaslatokat is tett. A széndiokszid kibocsátás csökkentési cselekvési tervet az Európai Parlament eh, bürója 2009. februárjában eh, vezette be. Az EMAS cselekvési tervének 8-as eh, pontja pedig az volt, hogy figyelemmel kísérje ezt. Az a kérdés, amely felmerül, hogy mit tehetünk a szén lábnyom csökkentése érdekében. Nagy ambíciókkal rendelkezik ez a terv. Az üvegházhatás kiváltó gázok tartoznak ide, ezen kívül a fosszilis, a szerves üzemanyagok elég, és által keletkező anyagok, és itt például a hűtőkben jelenlévő anyagok, a anyagok szállításával, az energiafelhasználása, a szállítással összefüggő kibocsátások. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy pillanatnyilag amíg Strasbourgból eljutunk Brüsszelbe, ezt nem vizsgálja a cselekvési terv a bútorok, felszerelések, szolgáltatások a képviselők részére, például a Deloitte részéről egy tanulmányt javasoltunk, és ez természetesen széndiokszidba került. És természetesen mi is része vagyunk a széndiokszid lábnyomnak, és ez csak a szén semlegességgel lehet kiegyenlíteni. Ezen kívül a Európai Parlament ingatlanjai építése, karbantartása során is sor kerül széndiokszid kibocsátására. Az Európai Parlament nem csak a közvetlen kibocsátásokkal foglalkozik, hanem az összes olyan kibocsátással, amelyre kihatással van az Európai Parlament. Tehát például hol veszik a táplálékot, az élelmiszert, hogyan szállítanak, és így tovább. A kérdés pedig az, hogy 2006 és 2010 között hogyan fejlődött a szén lábnyom, lebontva alkalmazottra 40%-kal sikerült alkalmazottként csökkentenünk az indioxid kibocsátást. Az Európai Parlament számára a legnagyobb kibocsátó a közlekedés szállítás volt. Tehát ez alapján az Európai Parlamentnek sikerült a 30%-os csökkentést elérni, azonban mi marad a széndiokszid kibocsátások fennmaradó 70%-ával. És itt a kiegyenlítés, a kompenzáció szerepet játszhat. A tanulmány célja a következő volt. Vizsgáljuk meg, hogy az Európai Parlament kiegyenlítési paraméterei milyenek legyenek. Tehát igazából a második célunk pedig az, hogy a különféle kiegyenlítő rendszereket és normákat kell leírnunk, hogy hogyan végezzük a kiegyenlítést. Meg kell vizsgálnunk a kiegyenlítő ágazatra vonatkozó jogi kontextust, végezetül pedig Garantálnunk kell, hogy átlátható és ellenőrizhető legyen a kiegyenlítési rendszer. a szén semlegesítési rendszer több lépésből áll. Az első három lépés az Európai Parlament már alkalmazza. Tehát felbecsülni, a lábnyomot, utána csökkentési stratégiákat kell megvalósítani, és most pedig újra kalkuláltuk a kibocsátások fennmaradó lábnyomát. Ez pedig a kibocsátások 30%-át érinti, tehát az RT e által kibocsátott anyagokra gondolunk. Nézzük csak meg, hogy mi van a fennmaradó 70%-kal. Itt játszott szerepet a kiegyenlítés. Hiszen ezek a csökkentések felhasználhatók annak érdekében, hogy olyan országban, mint például Afrikában kiegyenlítjük a kibocsátás kereskedelmet, hiszen itt a fennmaradó kibocsátások tekintetében a parlament vállalhatna felelősséget. Tehát hogyan működik a kiegyenlítés pontosan? Itt látjuk a kiegyenlítési folyamatot. Tehát ez reális és ellenőrizhető folyamat. Visszatérek majd néhány konkrét példára is. Tehát itt a termékeket bizonyos hatóságnak engedélyezni kell, és tényleg megtörténik az, hogy ellenőrzik, hogy milyen kibocsátásokkal járnak bizonyos termékek. Meg kell nézni, hogy az ITL Lajstromon hogyan szerepelnek. Itt azok a kiskereskedők, akik tovább juttatják az árukat, és például az Európai Parlament ezekkel a projektekkel kapcsolatban ténylegesen kiegyenlített kibocsátásokat a széndiokszid kibocsátások amennyiben mástól erednek, akkor az Európai Parlament ezt megvizsgálja, végezetül pedig egy harmadik fél igazolhatja azt, hogy a kiegyenlítést tényleg más nem használhatja fel. Így a szénkiegyenlítést igazolni lehet. Ez csupán néhány példa projektekre, hogy tulajdonképpen milyen projektek is léteznek, és hogy hogyan lehet támogatni a kiegyenlítés finanszírozását. Van egy biomassa projekt Afrikában például. Itt a biomasszát energia termelésre használják, és nem dízelgenerátorokat táplálnak. Itt van például egy szélpark, ez pedig megújuló energiát táplál a hálózatokba, kivált olyan szén igényes példákat, mint szénerőművek, biogázra is van példánk. Tehát például Tanzániában itt a hulladékgyűjtés is szerepet játszik a biogáz előállításában. Természetesen fontos az, hogy ennek a kockázatait is megfelelően felbecsüljük így a üvegházhatást kibocs, előidéző gázok hatását is csökkenthetjük. Itt van például Dél-Afrikában egy eh, napelem projekt. Itt például lakóházakat eh, fűtöttek nap melegével. Ez is nagy mértékben hozzájárul a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez. Now the question is, if we go for sitting, a kérdés az, hogyha az offsettinget választjuk, akkor mi az, amit pontosan kiegyenlíthetünk? Tehát például a képviselők járatait ugye nem számítottuk be, de a javaslat arra is kiterjedt, hogy az ő járataik által előidézett kibocsátást is beszámítsuk. Ez önkéntes alapon valósulna meg, ami pedig a szénlábnyomot illeti, az egyik javaslat az, hogy csak az alkalmazottak járatait számítanánk be, kivéve ugye a képviselők által használt járatokat. Ez kb. 108 ezer eurót jelentene évente. A második paraméter pedig az, hogy az összes alkalmazott által megtett utazást beszámítanánk, az energiát, amelyet az épületek, illetve a hivatalos a szolgálati autók használnak, ez pedig évente kb. 605 ezer éves költséget jelentene. A harmadik paraméter pedig az, hogy az összes szén lábnyomot beszámítjuk, amelyet a parlament idéz elő, ez pedig azt jelenteni, hogy az összes kibocsátást kiegyenlítenénk, kivéve ugye a képviselők által használt járatokat, de bevonnánk a szolgálati autók és az egyéb járatok által idézett kibocsátást, hulladék, a papír, az IT berendezések és egyebek is számításba jönnének, és hogyha ezt az egészet vesszük, akkor ez összesen 2 millió eurót jelentene évente. Ennyit eh, a javaslatról. Ez, eh, ebben a kérdésben született a nyáron döntés. Az offsetting eh, szabályai nagyon fontosak, és ez némi vitát kavart. Nagyon fontos, hogy a széndiokszid kibocsátás tényleg megvalósul, és a projektnek nincsen járulék, nem okoz járulékos kárt egyéb projektekre nézve, hanem előnyökkel kell, hogy járjon a szocioökonomiai e, területen. Azt hiszem, hogy fontos megemlíteni, hogy az emberek az offsettinget néha úgy tekintik, mintha mintha csak kis haszonnal járna, de azt hiszem, hogy a parlament komolyan síkra szállt azért, hogy a kibocsátásokat csökkentse. És az adatok nem pontosak, ezt figyelembe kell vegyük a kiegyenítést megelőzően, éppen ezért készítettük ezen tanulmányokat, és körülbelül az a helyzet, mintha körülbelül azt mondhatjuk el, hogy pusztán azért, mert valaki újrahasznosított papírt használ, akkor ezért több papírt használhat, csak azért, mert ez a papír jobb forrásból származik. Ez tulajdonképpen ennek az ellenkezőjét jelenti. Hiszen ha már erőfeszítést tettünk a papír csökkentése, visszaszorítása érdekében, akkor vagy a széndiokszid kibocsátás csökkentése érdekében erőfeszítést tettünk, akkor a kiegyenlítést is végre kell hajtani. Tehát a szabályok itt nagyon fontosak, és ezeket figyelembe kell vegyük. A tanulmányban azt javasoltuk, hogy a tiszta fejlesztési mechanizmust fel kellene használnunk, ahogyan az az EU ETS rendszerben is szerepel, és ez már egy elfogadott tény. A szervezetek ezt már elfogadták, tehát egy önkéntes parlament által követett rendszerben is észszerű volna ezt alkalmazni. Ami pedig a nyomon követhetőséget illeti, nagyon fontos biztosítani azt, hogy ez megvalósuljon, és ami a projektek támogatását illeti, azt javasoljuk, hogy alapként azon projektek szolgáljanak, ahol ez az offsetting rendszer már működik. Ez volna az elképzelésünk, tehát aztán ugye ott vannak a a különböző rendszerek. felmerült egy másik kérdés is, melyek az egyéb szervezetek, mi az, amit az adminisztráció tesz ezzel kapcsolatban. Elemeztük a különböző szervezeteket és az energiafogyasztást, az épületek, illetve az utazások által előidézett kibocsátást, és ez azt jelzi, hogy a szén semlegesség felé mozdulunk. Az Egyesült Királyság parlamentjének alsóháza, a német Bundestag esetében ugye a képviselők, illetve az alkalmazottak hivatalos utazásai részét képezik az offset rendszernek, ez két millió eurót jelentett, és a svéd parlament szintén alkalmazza ezt a rendszert. és az épületekre, illetve a járatokra is kiterjesztik ezt. Az Európai Parlamentben pedig azt láthattuk, hogy egyes frakciók, például a Cancúni delegáció járatára kiterjedt az offset rendszer. So to finalize, uh... Zárásképpen mi is lenne az előnye annak, hogyha részt venne az Európai Parlament egy ilyen programban? Hát éllovasai válhatnánk a klímaváltozás elég küzdelemnek, hogy mutatnánk, hogy minden intézmény felelősséget vállal. Példaértékű lehetne a világ többi része számára. És nagyszerű lehetőség arra, hogy erről tájékoztassuk mindenkit, és megerősíteni a klíma kötelezettségvállalásokat is az LTS e rendszerben, hiszen túlmennénk a 30%-os csökkenés mellett, amely mellett letette voksát az Európai Parlament. Már csak a 70%-ról kellene gondoskodni. Tehát eh, figyelembe vennék ezt minden döntésnél, az Európai Parlament belső döntéseinél, amikor vásárolnak, amikor a osztályoknak valamit vásárolni kell, akkor mindig végig kell gondolni, hogy ennek milyen CO2 következménye és akkor elősegíteni az alacsony szén felhasználású technológiák használatát. És ugye ne felejtjük el a kankuni kötelezettségvállalásokat, amely a fejlődő országokban is elősegíteni a hatások csökkentését. Egy kis anekdótával színesíteném az előadásomat. Hogyha egy csónak neki megy egy sziklának, és kiukad akkor ugye hegeszteni kell, csúcs technológiát kell használni. Ez a 30%-os csökkenés, a technológiák segítségével kell, vagy lehet csökkenteni a CO2 kibocsátást. Ezek a megoldások. De a másik 70%-a kapcsolatban ugyanaz az elképzelés, a víz, amely megtölti ezt a ö, csónakot, miközben próbáljuk ö, hegeszteni és betömni ezt a lyukat. Ez a két fok, amit el akarunk érni, ugye két fokos csökkenést kell elérni, hát azt szeretnénk elkerülni, hogy kettő fokkal nőjön a hőmérséklet, miközben a víz alatt hegesztenek, ugye hát vödrökkel ki kell menni a vizet. Ez az offsetting, a 70 százalékot, azt ugye meg kell valósítani, miközben megvárjuk a technológiai megoldásokat. Szeretném megköszönni a prezentációt, de elnézést is kell kérnem, hogy ilyen kevesen maradtak. Nagyon izgalmas volt, és érdekes. Kár, hogy a többiek nem hallották. De minnyáján tudunk olvasni, és el is fogjuk olvasni. Szeretném megkérdezni a kollégákat, hogy van-e kérdésük. Valószínűleg ugyanolyan sok hatás alatt vannak, mint én, hiszen én már látom, ez az irdatlan költségvetési tételt, és takarékos háziasszonyként azt kívánnám, hogy a saját takarékossági lehetőségeinket is megnézhettük volna. Tehát csak az, hogy szabaddá vásárolhatjuk magunkat, tehát igazából megvásárolhatjuk szabadságunkat abból az adósságból, amelybe belevertük magunkat. Tehát egy nagy szervezet, egy nagy ház adósságba verte magát a kibocsátásokkal. És az egyetlen lehetőségünk, hogy kivásároljuk magunkat. Szerintem azért itt a klímát is egy kicsit vissza lehetne csavarni, néha azért elég hideg van az épületben, de most igazából csak csípőből lőttem egyet. Klein úr szeretett volna még valamit mondani, hiszen mi vagyunk az egyetlen partner itt, de parancsoljon. Nagyon fontos az, hogy a kiegyenlítés nem helyettesíti a kibocsátás csökkentést. Tehát folytatnunk kell a széndiokszid kibocsátás csökkentését, van egy terv erre, és ez addig megy, amíg a 30%-ot eléri. Nincsen más opciója ennek a dolognak, hiszen fennmarad az a 70%, és igazából a kiegyenlítés nem fogja befolyásolni, ez csak kiegészíti a széndiokszid csökkenést. Arzenis úr. Köszönöm szépen a prezentációt, és köszönöm ezt a megjegyzést, hogy nem tudjuk a kibocsátás csökkentést helyettesíteni a kiegyenlítésre, pedig a kiegyenlítés nagyon hasznos, hogyha jól ért, ha jól értettem, két és fél milliós költsége lenne a parlamentnek, jól értettem? Tehát eh, Jól értettem? Vagy milyen költségbecslései vannak a parlament számára kiegyenlítés tekintetében? Igen. Egy variábilis rendszerünk van. Van egy minimális, egy középszintű és egy maximális szintünk. Tehát, hogyha szén semlegesek akarunk lenni, akkor az összes kibocsátást megsemmisítjük. És igazából százezertől 2 millió euróig terjed ez az összeg. Ez hány százalék, a, tehát a működtetési költségeknek, amit különféle szinteken élvezhetünk? Hogy tényleg szeretnénk szén dioxid kibocsátást elérni. Igen, ez lenne két millió, tehát ez lenne egy olyan 100 per tonna, és utána tonnánként ez 20 euró lenne, és ebben az esetben 2 millió euróval kalkulálunk. Tehát kiszámoljuk a széndiokszid kibocsátást, és kiszámolunk egy tonnánkénti 20 eurós átlagot, és így 2 millió euróba kerülne ez. Hogy kompenzáljuk? Ennek semmi köze a működtetési költségekkel, itt igazából csak a szindioxid lábnyomból indultunk ki, és beárasztuk az átlag alapján, és így kaptuk meg ezt a két milliót. Ez a parlament összes kibocsátása. Question. Ha lehet még egy kérdést feltennem, az utolsó. Tehát, ha jól értem, akkor hogyan becsülik fel a mennyiséget? És erre még rájön a működtetési költség. Tehát az épület, menedzsment, és így tovább. Tehát ez nem függ közvetlenül össze a széndiokszid megtakarítással. És hogyha tényleg léteznek ilyen számok, akkor hogyan érhetjük ezeket el? Tehát nem tudom, hogy érthető-e amit mondok, de remélem, hogy értettem a kérdését. Tehát, hogyha mindent lecsökkentenénk, technikai, műszaki, működtetés, mindent, akkor mi lenne ennek a költsége? Igen, körülbelül ezt szerettem volna megkérdezni. Köszönöm. Oké, okay. Jó, szerintem most majd a két adó tárgyalásokat folytathatják, majd az ülés után nagyon szépen köszönöm az előadásokat. Azt hiszem, hogy ezt a témát mindig újra kell tárgyalni, ugye az adminisztratív költségek milyenek, ha jól értettem, ez a megszerint intézkedéseken belül egy fontos elem a ma délutáni esti ülés zárom, és holnap 9 órakor a koordinátorok ülésén folytatjuk, és 10 órakor kezdődik az ülés. Mindenkinek nagyon szép, kellemes estét, köszönöm a tolmácsoknak is. Ah,